Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al... Megadom a szót a Csewowski úrnak. Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Lengyelországot rettenetes csapás érte, és bizonyan hallottak arról a tragikus repülőgép szerencsétlenségről, mely szombaton történt, és melynek során az államelnök felesége elhunytak, valamint a, a, a londoni ö, ö, a háború utáni kormány elnöke, tehát a, egy sor miniszter, magas ö, rangú állami vezetők, lengyelországi állami hivatalok vezetői, egyházi méltóságok, a lengyel hadsereg vezénylő tábornokai, illetve családtagjaik vesztették életüket. Illetve azok is, akik Katini rokonaikat, Katinban elhult rokonaikat emlékeztek volna meg. 20, több mint 22 ezer lengyel tisztet mészároltak le brutális módon annak idején a szovjet titkosszolgálatok és fegyveres erők Stalin parancsára a második világháború során, és a 70 éve elhunytak rokonai, akik most látogatták volna meg a sírt, hunytak el a mostani szerencsétlenség során. Tragikus csapás ez, mely Lengyelországot érte, és erre emlékeznünk kell. Ha megengedik, arra kérném önöket, hogy emlékezzünk meg közösen, egy perces néma csenddel adózzunk a lengyel elnök emlékének és a delegáció, az elhunyt tagjai emlékének. Grazie. Grazie, vicepresidente. Köszönöm szépen, alelnök úr. Megköszönöm önöknek is. Ez a tragédia mindenkire hatással volt. Egyébként Varsóban jártam, Mark Szevinszkivel találkoztam a közelmúltban. Mindennyiunk számára dráma ez. Akkor kezdjük meg a szakbizottsági ülést. Első feladatunk a rend tervezett elfogadása, hogyha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ahogy azt már korábban elmondtam, eh, a mai napon Jégel, Elizabeth Jégelt asszony, asszonyt fogjuk meghallgatni azzal kapcsolatban, hogy tudományos célú állatok tudományos célú felhasználása dossziéban milyen előrehaladás történt a tanácsa. Utána következik majd a kap jövőjének a felülvizsgálata, és aztán de Decsen Csolosz úrral lesz eszmecsere, ez 16 órakor kezdődik. George Lyon dossziéját, anyagát fogjuk jelentés tervezetét fogjuk megvizsgálni. Ezzel kapcsolatban, vagy ezután még azt kell mondanom, hogy a mai nyelven minden nyelven van tolmácsolás, és meg is adnám a szót Elizabeth Jéglének. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget adott számomra, hogy röviden összefoglaljam, hogy áll a helyzet az állatokkal folytatott kísérletekről szóló irányelv jelenlegi vitája, háromoldalú intézményközi vitája, hogy áll. Erről szokok számot adni. Másfél éve dolgozunk ezen a témán, méghozzá intenzív módon, és öröm számomra az, hogy április 7-ére, miután december 7-ére kompromisszum első részét lezárhattuk, most áprilisban a második részéről is döntés született. Lezárhattuk ezt. Az utolsó három oldalú megbeszélés volt, annak keretében, amit korábban komitológiának neveztünk, most pedig delegált jogalkotási lépéseknek. A Lisszaboni szerződés értelmében tehát olyan kompromisszumot kellett találnunk, amely erő, bennünket erősít ebben a, ezen a ponton. És szerintem nagyon nagy sikerre jártunk ebben. Ugyanakkor engedjék meg, hogy ehelyt először megköszönjem mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt másfél évben kifejtették ennek érdekében tevékenységüket a különféle szolgálatok munkatársainak. Szeretném megköszönni itt a szakbizottságnak, különösen Patriknak, illetve a frakciók munkatársainak, az összes frakciót beleértve. Itt is nagyon jól tudtunk együttműködni, minden árnyék előadónak is, és az Európa Bizottságnak, a svéd elnökségnek, meg a spanyol elnökségnek is meg kell köszönjem azt a munkát, amely lehetővé tették a sikert. Az, irány, az érvényben levő irányelv, mely a tudományos célra felhasznált állatokról szól, 1980-as keltezésű az volt a cél, hogy egyenlő kereteket teremtsünk a kutatás és a, az ipar számára, és en, ennek keretében erősítsük az állatok védelmét, és ezt kötelezővé tegyük Európa szerte. Ez volt tehát a cél. A, mindenképpen az állatok kínzá, fájdalmát, félelmét kellett ö, csökkentenünk, különösen a súlyosnak ítélt eljárások területén. Olyan állatokat lehet, szab, úgy lehet csak felhasználni, amelyekre vonatkozóan a hatóságok engedélyt adtak ki. Más szóval egyetlen projektet sem lehet végrehajtani, hogyha nincs pozitív eredményre vonatkozó értékelés az, az illetékes hatóságok részéről. És etikai részét is, része is kell legyen a projekt értékelésének, ez pedig megfelel azoknak a követeléseinknek, amely a, a fájdalom csökkentését, illetve az irányelvétását célozta meg. A visszamenőleges hatály is egyfajta újdonság. Minden tagállam tudnélik, kötelező érvényen létre kell hozzon egy állatvédelmi szakbizottságot, illetve etikai szakbizottságot, mely az illetékes hatóságokat és az érintett szervezeteket kell, hogy magában foglalja, ezekkel kell konzultáljon, és a legjobb gyakorlatokat ki kell cseréljék ezek a bizottságok. A jogilag elismert eh, intézkedéseket végig kell hajtani, és mint mondottam, a fő cél az, hogy az állatoknak hozott fájdalmat csökkentsék. A tagállamok az állatok ápolására, nevelésére, tenyésztésére vonatkozóan is kell, hogy alkalmazzák ezeket az irányelveket, ezt az irányelvet. Itt is a félelmet, a, a hosszú távú károsodást és az állatoknak okozott félelmet el kell kerülniük, illetve csökkenteniük kell, minimalizálni kell. Minden tárgyalás során az Európai Parlament arra törekedett, hogy finomítsa, tovább erősítse és ezeket a vonatkozó pontokat. Az Európai Parlament a tárgyalások során, mint az első május 5-i első olvasatban is világosá tette, hogy többet kell tenni hogy az állatkísérleteket szigorú szabályozással lehessen csak végrehajtani, ez volt tehát a fő cél. És abban is egységesek voltunk, ugyanakkor, hogy ma még nem áll lehetőségünkben az, hogy teljesen betiltsuk az állatkísérleteket, hiszen ezekre szükség van bizonyos körben. Intenzív vita folyt mindenről a parlamentben is, meg a tanács, a parlament és a bizottság között is sikerült egy, egy nagyon nehéz kötéltánc végén egy olyan megállapodás jutnunk, amely egyrészt a vállalatok és a kutató intézmények igényeit is megfelelnek, ugyanakkor az emberi méltóságot, az emberi egészséget is figyelembe veszik, a másik oldalon viszont az állatok védelmét is maximális módon biztosítja az Európai Unió egészében. És ez példaadó világszerte is, ezek a jogszabályok, a kutat, az európai kutatási sztenderdek és normák ugyanakkor ö, nem sérülnek, az európai versenyképesség nem sérül ezáltal. A jelentéstevők mindannyian támogatták a oldalú megbeszéléseken ezt az álláspontot, ezért kérem azt, elnök úr, hogy az Agrárszakbizottság nevében küldjön levelet a spanyol elnökségnek címezve, és ebben hivatalosan is biztosítsa a spanyol elnökséget a mi támogatásunkról. A további lépéseket illetően talán fontos tudniuk, hogy a jogi szolgálat itt a parlamentben nagyon intenzíven foglalkozott már ezzel a témakörrel, a tanács is szóról szóra e, átvizsgálja majd az utalásokat is, hogy nyelvi, jogi, e, tehát jogi nyelvi szempontból helytálló a szöveg. E szakmai vizsgálat után Ismét készhez kapjuk a szöveget majd, és akkor tudunk a szakbizottságon belül egy erre biztosított ülésen egy utolsó eszmecserét tartani, és akkor kerülhet sor a második olvasatra a parlamentben. Reményeim szerint még a spanyol elnökség égisze alatt, szeptember elején esetleg attól függően, hogy mennyi időt vesz igénybe a vonatkozó eljárásrend, de remélem, hogy sikerrel járunk mielőbb, és ezért is kérem, hogy a vonatkozó határidőket tartsák majd be az eljárás során. Köszönöm szépen, kedves Elizabeth! Természetesen megtesszük ezt majd, és megköszönöm az a munkádat. Folytatjuk majd a dosszié nyomon követését. Most pedig egy tanulmányt fogunk meghallgatni. Egyébként elmondanám, hogy a mai ülést interneten webstreamingen közvetetik. Arról van szó, hogy arról szól az a tanulmány, amelyet meg fogunk hallgatni, vagy amelyet ismertetni fognunk, hogy a tagállamokban a kap felülvizsgálata hogyan zajlik. Ez különös tekintettel a 73 per 2009-es rendelet 68-as és 69-es tékével foglalkozik. A két előadó Imon Pitts és kollégája, és most meg is adom a szót Imon Pittsnek, hogy ismertesse a tanulmányt. Thank you, Mr. Chairman. My name is Eamon Pitts, and I'm... Eamon Pitt vagyok, Pitznek hívnak, és az a feladatom, hogy egy tanulmány tervezetet mutassak be, amelynek tárgya az egészség a tagállamokban végrehajtott kap felülvizsgálat végrehajtása, az Európai Parlament bízásából írtam meg ezt a tanulmányt, és azt taglalja annak részleteit, hogy jelenlegi szakpolitikai változásokat gyakorlatban hogyan ütették át. Legalábbis erre kértek fel minket. A mai prezentáció alkalmával össze fogom foglalni ennek a tanulmánynak a célkitűzéseit, magának a rendeletnek a hátterét is föltárom, és részletesen megvizsgáljuk azt, hogy ezt a rendeletet hogyan valósítják meg, és néhány észrevétellel is fogok élni azzal kapcsolatban, hogy mire jutottunk. Tehát valójában azt vizsgáltuk, hogy hogyan valósítják meg, vagy foganosítják ezeket a, az intézkedésben foglaltakat, illetve a rendeletben foglaltak Most Három tengely mentén vizsgáljuk meg a dolgokat. Egyrészt a decoupled payments alapján, tehát szétválasztott kifizetések alapján, aztán a választott kifizetési modell alap, alapján, illetve, vagy mentén, illetve a mm, nemzeti tagállami hatáskörben történő kifizetések tengelyén. Ez valójában a rendelet 68-as és 69-es cikkének az elemzése. Ezt próbáljuk meg majd körbejárni, megpróbálom a lehető legérdekesebben ezt megtenni. Nos, mik is voltak a tanulmány célkitűzései? Mire kértek fel minket? Az első az volt, hogy meg tudjuk jósolni, hogy pontosan hogy fog kinézni a közös mezőgazdasági politika a health check után. Szerették, azt kérték tőlünk, hogy ezt tárjuk fel, ezt nézzük meg, hiszen sok tagállamban folynak, vagy már elkezdődtek a változások, illetve még a mai napon is fognak, akár itt a falakon belül is tárgyalások arról, hogy hogyan változzon meg a kap. A második célkítőzés az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállamok milyen lehetőségek közül választhattak, és mit választottak. A rendelet számos lehetőséget sorolt fel, tehát a tagállamok választhattak ezek közül a tanulmányban. Ezt jártuk körül, a tagállamok mit választottak általában. Az általunk hozzáférhető információt elemeztük, és a módszerünk a kérdőjeles módszer volt, kiküldtük a kérdőjeleket, sajnálatos módon nem mindegyikre kaptunk választ, még folyik a feldolgozás, néhány héten belül ez is lezáródik. Bizonyos területeken azonban nem tudunk pontosan beszámolni a tagállamok szándékairól, de erre majd kitérek. Nos, az a rendelet, amiből kiindulunk, az a 73 per 2009-es, ez az egységes mezőgazdasági kifizetésekkel foglalkozik. Ez az úgynevezett health checknek bizonyos aspektusait foganatosítja. Ez nem foglalkozik, ez egy technikai jellegű rendelet, nem foglalkozik a parlagon hagyott területekkel, a tejtermelés kvótáival vagy a modulációval inkább a decouplinggal, a kifizetési rendszerek modelljével, illetve a, nemzet, a tagállami költségvetési kifizetések témájával foglalkozik. Tehát erről szól a mai tanulmányunk is, ezen három igen technikai jellegű kérdést vizsgáltuk a tanulmányban. A decoupling az első. A 2012-es határidő működik a decoupling. Ezen határidővel kapcsolatban azonban van néhány kivétel, például a szopos marhák, a kecskék, illetve kecske gazdálkodás, illetve a illetve a birka tenyésztés. Nos, azt már láthatjuk, hogy a célkütőzéseket sikerül majd teljesíteni. Néhány ország már előre is haladt, illetve hát a tervek gyorsabban halad, és 2009-ben a közvetlen kifizetések 87%-a már ilyen módon működött, tehát függetlenítették a mennyiség és a minősége szempontjait. Az ezzel kapcsolatban egyébként új kifizetéseket is bevezetnek párhuzamosan. Ezek nem nagy mennyiségű kifizetések, de ezek még a régi coupling szerint működnek, tehát még mindig léteznek olyan kifizetések, amelyek a régi rendszer, még a, nem, még a szétválasztás előtti rendszer alapján történnek, vagy ítélődnek oda. A 63-as cikk pontosan ehhez a decouplinghoz, a szétválasztáshoz kapcsolódik, és egy új lehetőséget biztosít a tagállamok számára. Nos, általánosságban elmondható, hogy mióta működik a decoupling, a kifizetést az egyszeri vagy egységes mezőgazdasági kifizetésbe integrálták. A 63-as cikk értelmében, és ez egy új kitétel, tehát a 63-as cikk értelmében olyan típusú gazdálkodási formákat támogathatnak a tagállamok, amelyek nem kötődnek a régi típusú kifizetésekhez. Ezt Franciaország felhasználta, például, vagy alkalmazta ezt. Tehát a amit a jó termesztésből, vagy a szarvasmarha termesztésből megspóroltak, azok a, ezeket az összegeket például a takarmánytermesztésre, illetve legeltetésre fordították. Tehát nem a nem a jút tenyésztésre és a, és a szarvasmarha tenyésztésre, hanem az említett egyéb formákra. Tehát a, tehát látható, hogy egyfajta hangsúly áttétel történt sokkal inkább a takarmány termesztés és a legeltetés felé. más tagállamok ilyen mértékben nem szeretnék eh, ezt a, vagy nem áll szándékukban ezt az opciót használni, de Németország és Finnország úgy tervezik, hogy 2012-től sokkal kisebb mértékben élnek ezzel a lehetőséggel. Térjünk át, egy, térjünk át a következő ö, tengelyre, aminek mentén megvizsgáljuk a dolgokat, ez ugye a választott kifizetési modell. 2003-ban lehetővé vált az, hogy a tagállamok kiválasszák az általuk preferált kifizetési modellt. A preferált legnépszerűbb modell az az általány kifizetés volt. Gyakorlatilag az összes tagállam gyakorlatilag központilag az EU azt szerette volna, hogyha ez válik a legáltalánosabbá, de a régi tagállamok egy történelmi modellt is alkalmazhattak, illetve elképzelhető volt a vegyes hibrid modellek alkalmazása is. Az új tagállamok pedig egy még egyszerűbb modellt is alkalmazhattak, mint ez az általány kifizetés. A 2009-es rendelkezés értelmében 2012-ig lehetősége van a tagállamoknak arra, hogy ne választanak, tehát eddig eltolódik a választás kötelezettsége. A, tagállamok, a régi tagállamok megtarthatják a régi történelmi kifizetési vagy hagyományos kifizetési rendszert, az új tagállamok pedig választhatják az egyszerűbbet is. Azt vizsgáltuk meg, hogy a 27 tagállam közül a preferált modellel melyik hány tagállamért csak két ilyen tagállam van, Szlovénia és Málta. Három olyan tagállam van, melyek szándékai szerint 2012-től ezt a rendszert fogják alkalmazni Magyarország, Lettország, illetve Anglia a Nagy-Britannián belül. Németország 2013-tól tervezi ezt bevezetni. Korábban már említettem, hogy még nem teljes a tanulmányunk, hiszen Bizonyos tagállamok még nem válaszoltak a kiküldött kérdőívekre. Bizonyára vannak még olyan tagállamok, amelyek ezt az díjas, vagy általányos ö, működő ö, rendszert szeretnék bevezetni, de még nincsenek meg ezek az adatok. A 15 tagállamból, régi tagállamból 10 még mindig a régi rendszert ö, használja, és hat olyan tagállam van, amely a hibridet használja. A Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság mind a kettőt használja, azért van összesen ugye 16. Nyolc új tagállam a leegyszerűsített rendszert használja, és a legtöbb országban nem szándékoznak az úgynevezett preferált rendszert bevezetni. Úgyhogy egyfajta ellentmondást láthatunk a decoupling és ezen kérdés megvalósítása között a decoupling esetében a dolgok jól haladnak, itt ezt nem mondhatjuk el ezen a területen. A modellel kapcsolatban szeretnék egy észrevételt tenni az új tagállamokra vonatkozóan. Az új tagállamoknak lehetősége volt arra, hogy egyfajta nemzeti feltöltést használjanak, tehát hogy kipótolják a nemzeti költségvetésből az átmeneti időszak alatt az uniós kifizetéseket. Ez, ez az átmeneti időszak 2012-ig tart, 10 új tagállam esetében és Románia és Bulgária esetében pedig 2016-ig. Tehát a központi európai alapokat kiegészíthetik az új tagállamok a nemzeti költségvetésükből. Ezen kifizetések egy része régi típusú, tehát coupled, de ezek általában kis mennyiségű kifizetések, és általában két típusú ágazatra alkalmazzák ezeket. Egyre több, miután egyre nagyobb mértékű immáron azon kifizetések mértéke, amelyeket az új tagállamok kapnak, egyre kevesebb ilyen kiegészítést alkalmazhatnak. Megvizsgáltuk a 68-as és 69-es cikket is. Ezen alap, ez a cikkek alapján a mezőgazdaságot a mezőgazdasági tevékenységet külön lehet támogatni 2003 háromtól vált ez lehetősége, vált ez lehetőségé a nemzeti plafon 10%-áig. Ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ez a fajta mezőgazdasági tevékenység a minőséget is kitűzi, tehát bizonyos minőségi követelmények, illetve mez, környezetvédelmi követelményeknek kell megvalósulnia. Az lenne ennek a külön támogatásnak a célja, hogy gazdaságilag sérülékeny területeket, vagy ö, ö, ilyen sérülékeny gazdalkodási formákat támogassanak, mint tejtermelés, szarvasmarha tenyésztés, jó tenyésztés. Tehát gyakorlatilag itt a múltban visszatérés láthatjuk, ez megint a nem szétválasztott, tehát a coupled kifizetések körébe tartozik. 22 tagállamban foganosították már idén 2010-ben ezt a két cikket, a 68-as és 69-es cikket. 2007-ben ez a szám még csak 8 volt, tehát nagyobb változás az elmúlt három évben. 14 tagállamnak vannak különböző programjai a tejtermelé ágazatban, 7-nek a jú és kecske tenyésztésben, 3-nak pedig a szarvasmarha tenyésztésben. Négy olyan tagállam van, amely öm, a növénytermesztésben, illetve öm, állat és növénybiztosításban kezdett programokat. Tehát, mint említettem, négy tagállamnak vannak támogatási programjai ezen a területen. Aztán az is azt Franciaország élt azzal a lehetőséggel, és ez csak 2011-ben indul egyébként, hogy állati és növényi betegségek ellen védekezzenek. Tehát ez ilyen betegség elleni védekezéssel foglalkozó program. Ettől függetlenül egyébként a környezetvédelmi és minőséggel kapcsolatos programok folytatódnak. Tehát nem arról van szó, hogy a régieket, régi programokat teljes mértékben lecseréltük, nem ezek közül még mindig folytatódik némelyik. Nos, ugye 10% a nemzeti plafon 10%-át lehet maximum felhasználni. Vajon mit tesznek a tagállamok? Ugye öt olyan tagállam van, láthatják a táblázaton, melyek idén több mint a nemzeti plafonnak több mint 7,5%-át szeretnék elkölteni. Szlovénia, Görögország, Magyarország, Finnország és Olaszország ezen tagállamok. A következő csoportban azok az az országokat láthatjuk, amelyek körülbelül a nemzeti plafon felét költik erre. Franciaország, Portugália, Spanyolország, Csehország és Lettország. Aztán a táblázat alján láthatunk olyan országokat, amelyek egyáltalán nem élnek ezzel a lehetőséggel. És hogyha megnézik a teljes anyagot, amit eljutottunk önöknek, láthatják, hogy Skóciában nincs is ilyen program. Németország és Svédország több mint, ö, kevesebb, mint a nemzeti plafon 1%-át költ erre a célra, tehát láthatjuk, hogy elég nagy, elég nagy a szórás. Vannak olyan tagállamok, amelyek a plafon 10%-át költik erre, ugye ezek saját tervezésű programok, ez, a tagállamok döntik el, hogy ezt mire használják, mások viszont egyáltalán nem élnek ezzel a lehetőséggel. A rendelet értelmében ezt vagy megtakarításokból lehet finanszírozni, avagy az egységes mezőgazdasági kifizetések egyfajta lineáris redukciójából, illetve arra is lehetőség van, hogy, mind a, hogy a kettőt kombinálják. Franciaország és Olaszország 4,5 százalékkal csökkentették az egységes mezőgazdasági kifizetéseket, több tagállam csak megtakarításokat használ fel, az új tagállamok pedig ez, az említett a redukciókat. Általánosságban mi a hatása ezen programoknak? 2010-ben valószínűleg 1,6 milliárd euró lesz az erre költött összeg nagysága, 2009-ben ez a szám 425 millióval, tehát négyszeresére nőtt az erre fordított összeg nagysága. Néhány megfigyelésre lennék. Most már nincs sok időm, úgyhogy gyorsan keresztül szaladok ezeken. A decoupling nagyon nagy utat tett meg 2003 óta. A tagállamoknak elég kevés lehetőségük van, választási lehetőségük van decoupling téren, és nagyon fontos lenne, hogy a kereskedelmi tárgyalásokon az EU-nak jobb tárgyalási pozíció legyen. Új, léteznek hagyományos rendszer alapján készített, de új kifizetési vagy támogatási formák is, tehát coupled kifizetési formák is. Ami a kifizetési modelleket illeti, a jelenlegi helyzet nem felel meg a preferált modellnek. Nagyon kevés tagállam választja az általány kifizetést. Miért is van ez? Talán azért, mert hosszú távú célkitűzés ennek az elérése 2012, hát nyilván úgy gondolják a tagállamok, hogyha 2012-ig még van idő, akkor 2010-ben miért is foglalkoznánk ezzel. Magyarázható lehet ez azzal is, hogy elképzelhető, hogy megváltozik ez a rendszer. Az ember, vagy a tagállamok úgy gondolják, hogy nem kell megváltoztatni a jelenlegi rendszert, hogyha utána a ö, közeljövőben úgyis egy újabb rendszert kell majd alkalmazni. Hát nem kell tehát arra időt és energiát fordítani, hogy a jelenlegi rendszert reformáljuk, vagy gyökeresen megváltoztassuk, hogyha közeljövőben nem sokára egy harmadik rendszert kell majd elfogadni. A harmadik magyarázat pedig az lehet, hogy a szakminiszterek általában a hagyományos, tehát az országuk által a múltban alkalmazott rendszereket szeretnék használni a továbbiakban is. Nos, a nem, nemzetileg derivált kifizetések esetében elmondhatjuk, hogy sokkal jobban, sokkal nagyobb mértékben használják a tagállamok, vagy élnek a tagállamok a 68-as cikk intézkedéseivel, tehát egy oldal, az tagállamok egyik része nagyon lelkesen támogatja ezt, más tagállamok pedig pedig ezekkel nem élnek. Azt hiszem, most le is zárnám mondandómat, hiszen Tudom, hogy még sokan várnak arra, hogy hozzászólhassanak. Megköszönöm önöknek, hogy meghallgattak, és hogyha kérdésük van, akkor szívesen válaszolok. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Amikor azt említette, hogy a 68-69-es cikket akar, cikkben megfogalmazatokat akarják finanszírozni, mit értett ez alatt? Nos, a rendelet értelmében a nemzeti plafon értéket megállapították, és hogyha vannak még olyan pénzösszegek, amelyek ennek keretében nem kerültek kifizetésre a gazdáknak, az hagyományos értelemben, akkor fel lehet őket használni arra, hogy a 68-as, 69-es cikket, ö, cikkben foglaltakat működtessük. Kérem, hogy ne válaszoljon minden kérdésre, Pécs úr, hanem csoportokat hallgassunk meg. Alberdes. Követke, Alberdes úr következik. Luis, nem, előbb Albert, tessék. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a beszámolót is. Mint koordinátor, én is foglalkoztam ezzel a jelentéssel. a jelenlegi formája, és itt nem tiltakozni szeretnék a szakértőnek, csak felmerült bennem a kérdés, hogy vajon kell-e jelentést készíteni erről? Nyilvánvaló dolgokat említett. A bizottságoknak, a bizottságnak nyilván rendelkeznie kell a tagállamok beszámolójával, hogy hova jutottak, és aztán a bizottságnak kell elénk tárni az eredményeket, és nem kellene egy tanulmányért fizetnünk. Ha Gresszel az, hogy itt lenne, akkor elég nagy gondban volnánk. Ami pedig a szétválasztást illeti, a decouplingot. Németországban nálunk ez fokozatosan történik. Három-négy éven keresztül, és vannak olyanok, akik mellette vannak, vannak olyanok, akik ellenzik. Az olyan gazdák, akik nem előnyös területeken dolgoznak, vesztesek lesznek, hogyha nem tenyészthetnek tejmarhákat, mások pedig nyernek ezzel. De bizonyos területeken el kell döntenünk, hogy be akarjuk-e vezetni a szétválasztást, a decouplingot úgy, ahogyan ez a tervekben megfogalmazódott. Vannak bizonyos területek, ahol mindannyian problémákkal kell, hogy szembenéznünk, ahogyan ezt a szakértő is említette, és nehezen fogjuk tudni a jelenlegi kap reformot bevezetni, mielőtt valami teljesen újat nem vezetnénk be. És nagyon sok tagállamban a miniszterek azt fogják mondani, hogy hogyan miért kellene elkapkodnunk ezt, várjuk meg az új fejleményeket, és majd akkor vegyük át őket. Köszönöm. Luis, Capulo Santos következik. Obrigado, Presidente. Eh, eu queria agradecer a exposição. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Pitz úrnak megköszönöm a prezentációját, hiszen a jelen és a közi, közelmúlt helyzetének megismerése alapvető fontosságú a törvényalkotó számára, és úgy látom, hogy a jövő szempontjából is lényeges ez. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük a helyzetet, nagyon örülök ennek, hogy ezt megtehettük most. Azt hiszem, hogy az elhangzottak fényében el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet elérni a lehető legharmonizáltabb kapot, de azon is elgondolkodhatunk, hogy mikor bizonyos mértékben szabad kezet kapnak a tagállamok, akkor elveszti közösségi jellegét a kap. Azt szeretnénk, hogyha 2013 után egy új kap működne, ez azt hiszem csak úgy válhat, lehető, válhat valóságá, hogyha megfelelően rugalmasak vagyunk, jó lenne, hogyha igazságosabb lenne a mezőgazdasági politika jövőben, de fontos, hogy közösségi maradjon. Még egyszer köszönetet mondok Pirc úrnak. Most az alelnöknek adom meg a szót, mondja az elnök, vagy Wojciechowski úr. No rzeczywiście bardzo... Elnök úr, nagyon érdekes információkat hallottunk Pitz úrtól arról, hogy a 68-as cikk hogy kerül végrehajtása vagy inkább nem végrehajtása, mert úgy tűnik, hogy a tagállamok nem élnek azzal a lehetőséggel, amelyet a 68-as cikk nyújt. Ezt a bizottságnak a továbbiakban elemezni kell majd, hogy a tagállamok miért élnek más és más lehetőséggel a 68-as cikk vonatkozásában? Egy másik kérdés a tagállamok kértek a bizottságtól lehetőséget a cikk alkalmazására, és ezt elutasította a bizottság? No, altre... Ha más nem kíván föltenni kérdést, de úgy látom meg Guinness képviselő. Szeretne kérdést föltenni. Um, én... Köszönöm, elnök úr, köszönöm Imen Pitznek a beszámolót, a tanulmányt. Azt hiszem teljesen fair elmondani azt, hogy mit tesznek a tagállamok de mi a helyzet a hatásával ezeknek az intézkedéseknek, vagy talán még túl korai lenne erről szólni? Ezen kívül talán részletesebben elmondaná, hogy miért választják az általányt kevesebben? A kérdőívekben vajon részletesebb indokokat felsoroltak a válaszolók? És esetleg mások az úgynevezett fair eljárást alkalmazták, mint terminológiát, és tulajdonképpen erről van szó, és úgy gondolom, nagyon kevés a megállapodás a fair voltáról ennek a dolognak. Ezt talán a kutatóknak nem is kéne feltenni, de talán egy-két gondolatot megfogalmazhatna ezzel kapcsolatban. Végezetül, elnök úr, amikor ennek a tanulmánynak a részleteit ö, hallgatom, megerősíti azt a tudatot, hogy ez rendkívül összetett kérdés, nem pedig egyszerű. A 68-as, 69-es cikkről azt gondoltuk, hogy egyszerű, de annak az értelmezése a tagállamokban úgy tűnik rendkívül összetett. Talán jó dolog, hogy rugalmasságra van lehetőség. Szeretném a véleményét hallani erről. Köszönöm. Oké, okay, grazie. Köszönöm szépen, megírt képviselő José Bové, és szót kért, úgy látom. Benvenuto al nostro commissario nel frattempo. José... Egyébként üdvözlöm az érkező biztost a szakbizottságban. Csak egy rövid megjegyzésem lenne, mert Őszintén szólva a magyarázatok során nem hallottunk erről. Nos, hogyha ezt a támogatást nem használjuk, akkor egyértelműen olyan helyzetbe kerülünk, amit a VTO ö, várt el tőlünk, és a narancsárga ö, dobozról ö, a zöld felé és a kék felé indulunk el, ö, és nem a valóságot ö, látjuk. A tagállamok nem önkéntesen kerültek ebbe a helyzetbe, hanem azért, mert a piac nemzetközi szabályai így ö, rendelkeztek. Nos, mi volt a felelőssége ennek a szabályozásnak? Azt hiszem, erről nem volt szó, vagy legalábbis én nem hallottam, hogy miközben kettő választották ezeket a támogatásokat, ö, gyakorlatilag ö, csökkentek a mezőgazdasági ö, számok, és gyakorlatilag olyan támogatás volt ez, ami a nagy ö, szupermarketeket támogatta, és ez veszélyes. Szerintem innen ö, el kellene távolodnunk, mert gyakorlatilag a fogyasztót, mint fejős tehenet tekintették, és most egy másik ilyen kép felé mozdultunk el. Szerintem el kell szakadnunk ettől, és látnunk kell, hogy azért kerültünk ebbe a helyzetbe, mert a WTO szabályait követtük, és gyakorlatilag a különböző megállapodások értelmében történt a választás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha mások nem szeretnének kérdést föltenni, akkor megadom Péc úrnak a szót, hogy három percben válaszoljon. Értem. Uh, thank you uh, everybody for your Köszönöm mindenkinek a Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket. Nagyon sok megjegyzést hallottunk ugyanis, nem olyan sok kérdést. Megpróbálok a konkrét kérdésekre válaszolni. Az egyik képviselő arra kérdezett, hogy a 68-as cikket miért nem hajtották végre egyes tagállamok. Nem hiszem, hogy helyes ez a fogalmazás, hiszen a tagállamoknak volt lehetőségük választani. Ha úgy döntöttek, hogy megteszik, általánosságban ez azt jelenti, hogy az egyszeri kifizetések szintjét csökkentik, hogy egy bizonyos gazdacsoport javára tegyék ezt. Tudom, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság álláspontja az volt, hogy nem akarják csökkenteni az egyszeri kifizetéseket. Mindkét országban az általányt akarják bevezetni. Ez már új elosztást jelent, újra elosztást jelent további újraelosztást nem kívánnak alkalmazni ezen mechanizmusok felhasználásával. Van egy további okuk az ellenállásra, mert szabadkereskedelmi jelleggel foglalkoznak a kérdéssel, és állnak ehhez hozzá. Nem, egyet, nem értenek ugyanis egyet ezzel a ketté választással. Úgyhogy ez az egyik oka annak, hogy nem került ez végrehajtásra. Nos, úgy értelmeztem, hogy például Finnország számára lehetővé válik annak az elvnek az alkalmazása egy olyan ország számára, amely mindig is ellenezte az EU politikát, hogy bizonyos mértékig ezt saját kívánsága szerint alakítsa. Ez bizonyos rugalmasságra ad lehetőséget, anélkül, hogy mindenkire ráerőltesse annak szükségességét, hogy ezeket a mechanizmusokat bevezesse. Megéris asszony a fair jellegre kérdezett rá, és tökéletesen igaza van, nem hiszem, hogy így van ez, de az egyetlen megjegyzésem azért mégiscsak az lenne, hogy a francia kormány intézkedései az elmúlt év során az egyszeri kifizetések csökkentése, illetve 63-as cikk végrehajtása segítségével talán több fair jelleget kölcsönöztek, legalábbis a francia gazdaságban, mint bárki más intézkedései. Évek óta kritizálják ezt a politikát hogy ez mind a nagy gazdákat szolgálja. A francia kormány pedig megbírkozott ezzel a kérdéssel a rendelkezésére álló mechanizmusok alkalmazásával, illetve 63-as cikkel, illetve 68-69-es cikkek segítségével is. Tehát, ha vannak még olyan országok, amelyek úgy gondolják, hogy felmerül a fereljárás kérdése, ezek olyan mechanizmusok, amelyek korrigálhatják ezt a helyzetet. De természetesen az általány rendszer bevezetése Franciaországgal kapcsolatban nagyon sok ellenállást és tiltakozást vált ki. Nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem a megjegyzéseket, mert nagyon sok képviselő inkább kommentálta a politikát, mint kérdezett. De ha bárkinek van kérdése még, ö, még három hét áll rendelkezésünkre a projekt lezárásáig, ha esetleg bármilyen területet még tovább akarnának ö, vizsgálni, nagyon nagyra értékelnénk, hogyha az elkövetkezendő három-négy nap során ezt eljutatnánk hozzánk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, pizzur úr! Megköszönöm azt is, hogy rendelkezésünkre áll, hiszen még számos kérdést feltehetünk ezen rendkívül érdekes tanulmányjal kapcsolatban. A következő pontunk, a e, harmadik napi rendi pont, Dacsán Csalosz biztos úrral való eszmecsere. Szeretném üdvözölni Csalosz urat körünkben az Európai Bizottság mezőgazdaságért és védékfejlesztésért felelős tagját örömmel látjuk itt. A meghallgatás óta első alkalommal üdvözölhetjük Csolosz urat a körünkben, és nem másra foglalkozunk most, mint a jelenlegi parlamenti ciklus legfontosabb témájával, a kap reformjával. Az Európai Uniónak a válsággal kapcsolatban azonnali válaszokra lenne szüksége. A szakbizottságunk szeretett volna egy állásfoglalást, szobeli kérdést és állásfoglalást megfogalmazni ezzel kapcsolatban, amit a következő Strasburgi plenáris ülésen vitatnánk meg. Remélem Csolosz úr ezzel kapcsolatban kielégítő válaszokat ad majd. Ma azért gyűltünk itt össze, hogy a pakjövőről beszéljünk, illetve hogy George Lyon jelentését megtárgyaljuk. Azt gondolom, hogy ez kitűnő kiindulási alap lesz majd munkák szempontjából. Rendkívüli örömömre szolgál, hogy Tácsán Csolosz úr megjelent körünkben, azonnal meg is adom neki a szót. Utána következik majd a jelentéstevő George Lyon, és aztán a frakciók koordinátorai következnek. Tessék, Dácsán, megadom neked a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr Paolo. Nagyon örülök, hogy itt lehetek újra néhány hónappal ezelőtt egy kicsit lejjebb voltam, most egy kicsit feljebb kerültem. Mindenesetre rendkívül kellemes emlékeim vannak erről az első eszmecseréről, amit folytattunk. Nagyon remélem, hogy hasonlóképpen folytatjuk majd. Szeretném kihasználni ezt az első lehetőséget, hogy a kap jövőjéről beszélhessek önöknek. Ezért Paolo Di Castro-nak szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívott. George Lyonnek is szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amit végzett az elmúlt időben, főleg a kapjövője témájában. Nyilván tudják önök is, hogy a kapdrak új jövőt kell szentelni, és mindezt együtt fogjuk kialakítani. Teljes mértékben beleillik ez abba a stratégiába, amelyet a bizottság javasolt az Európai Unió számára 2020-ra. Azonnal rátérek arra, hogy hogyan gondolom, a mezőgazdaság hogyan tud a növekedéshez és a fenntartható intelligenciához hozzájárulni. A 2020-as stratégia jobban alakítja a mezőgazdaságot a 2020-as célkitűzésekhez. Nyilván tudják, hogy mivel új fejezetet nyitunk a kap történetében, a legfontosabb prioritásom mandátumom során ez lesz. A nagyapám gazda volt, Románia északnyugati részében, és rendkívül nagy bölcsességgel rendelkezett. Nagyon sok mindent megtanultam tőle a mezőgazdaságról és az életről. Időnként egy régi mondást emlegetett, ami nyilván más európai kultúrákban is létezik, hogy néha az ember nem látja fától az erdőt. Amikor pedig az ember a kapról beszél, akkor gyakorta újra eszembe jut ez a mondás. Mert látom, hogy vannak olyanok, akik fákat ültetnek, de mindenki csak a saját kis területén. A kap is így kezdett alakulni, és a mezőgazdaság is. Azt mutatja mindez, hogy a kapra még nagyon sokan odafigyelnek az Európai Unión belül. Csak hát gyorsan, túl gyorsan haladunk, oda kellene figyelnünk a részletekre is. Oda kellene figyelnünk a, a fa törzsére, a gyökerére, a levelekre, tehát azokra a részletekre, amelyekből összeáll ez a kap. Én közel voltam a mezőgazdasághoz, és tudatában vagyok ezeknek a részleteknek. Te gyakorta az ember nem látja a fától az erdőt. És Mielőtt még újra ültetnénk az erdőt, gondolkodnunk kell. Időt kell szánnunk arra, hogy összességében lássuk a helyzetet, és teljes vízióval rendelkezzünk. Ugyanis fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon ez az erdő mire lesz jó? Ami a kap szimbóluma. Ez az a kérdés, amit fel fogok önöknek tenni, és amit magamnak is felteszek. Ez az a kérdés, amit megpróbálok minden állampolgárnak, adófizetőnek, fogyasztónak, gazdának, tudósnak, iparban dolgozónak, kereskedőnek feltenni. És úgy gondolom, hogy mindannyiunknak, európaiaknak fel kell tennünk ezt a kérdést, el kell gondolkodnunk, mielőtt még a részletekbe bocsátkoznánk. Európának az a feladata, hogy élelemmel lássa el az állampolgárokat. A Lisszaboni szerződés, amelyet a közelmúltban fogadtak el, fogalmazza meg ezt a feladatot a kap keretén belül. 58. júliusában kezdődött az európai mezőgazdaság története, amikor az első követ akkor tették le Trezában, Olaszországban. Európában nagyon sok ága van, de nem csak gépekből áll ez. Akkor arról álmodott Európa, hogy ellátja saját magát ö, élelemmel, mert ugye a porciókról kellett áttérni erre. De az élelmiszer biztonság továbbra is ö, nagy kihívás, annak ellenére, hogy ma már nem ilyen problémával kell szembenéznünk. Tudjuk is mindezt, hiszen megtapasztaltuk ezeket az elmúlt években. Büszke vagyok az eddigi eredményekre, de erővel és bölcsességgel kell rendelkeznünk, hogy tovább lépjünk a 27-ek Európai Uniójában, hiszen az Európai Unió ma már egy nagyobb globalizált világ része. Azt hiszem, felelősséggel tartozunk állampolgárainknak, hiszen döntéseinknek következményei vannak állampolgárainkra több millió embert érintenek Európában, sőt, Európán túl is. Döntéseink egy európai projekt jövőjét is tükrözik. Nagyon jól tudják, hogy az állampolgárok néha szkeptikusan tekintenek ezekre a projektekre, és ez elmúlt Európai Uniós választásokon való részvétel is ezt mutatta, hogy mennyire fontos ez a feladat, hogy jól tudjuk prezentálni az Európai Uniót, és láthatóvá tegyük azt. Az állampolgárok sokszor aggájaikat, kérdéseiket fogalmaznak, és teljesen jogos elvárásaik vannak. Ezért gondolom azt, hogy igenis bele kell vonnunk az állampolgárokat a döntés előkészítő folyamatban. Tudniuk kell, hogy mi folyik itt, hogy miről vitázunk, mielőtt döntést hozunk. A közös mezőgazdasági politika kulcsfontosságú politikája az európai integrációnak. Talán a legintegráltabb ö, része a politikának, még akkor is, hogyha kritizálják gyakran, és hogyha nem is tökéletes. Ezért várják a reformját. És szerintem ennek során figyelembe kell vennünk azt is, hogy nem szabad gyöngítenünk a közös mezőgazdasági politikát, hanem még erősebbé kell tennünk, meg kell erősítenünk az európai gazdákat. Azért, hogy ennek a politikának jövője is legyen, ne csak múltja. Nagyon jól tudják, én mellette vagyok a 2013 körüli mezőgazdasági reformnak. Három oka van ennek legalább. Először is az EU a 2020-as stratégiával egy koherens választ fogalmazott meg a válságra, hiszen szembe kell nézni az éghajlatváltozás által felvetett problémákkal, illetve azzal, hogy gazdaságunknak versenyképesnek kell lenni, nem föltétlenül csak a növekedést képviselnie. A kap kulcs fontosságú része az európai dinamikus területnek, és ezért vitalitásról kell beszélnünk. A kap először is az Európa 2020-szal kapcsolatos is, fenntartható növekedést kell, hogy biztosítson hatékonyan kell elosztani és használni a természeti forrásokat. Ez az egyik legfontosabb része. A közös mezőgazdasági politika elengedhetetlenül fontos a foglalkoztatás szempontjából, hiszen a mezőgazdaságban nagyon sok munkahely alapja a vidékfejlesztésnek. Nagyon fontos az agrár terület, az élelmiszer feldolgozás. Ugyanakkor a zöld növekedésnek is elengedhetetlenül szükséges része. A társ az innováció az éghajlatváltozással szemben. A mezőgazdasági tevékenység önmagában is megújuló energiaforrás. A kap elengedhetetlenül szükséges az intelligens növekedéshez, hiszen létezik egy kapcsolat az Európai Unió fejlődése, illetve az intelligens növekedés között. Ugyanis a jövőben a mezőgazdasági technikának igenis alkalmazkodnia kell az éghajlatváltozáshoz. Többet kell előállítanunk kevesebb forrásból, és megfelelően kell gazdálkodni majd a természeti forrásokkal, szembe kell nézni a természeti katasztrófákkal, meg kell kötni a széndiokszidot, hogy csökkentsük az üvegházhatást. Biztosabb, egészségesebb és különbözőbb élelmiszert kell előállítanunk. Állandó kutatásra van szükség ehhez. A kettő egymás nélkül nem fejlődhet. Másodszorban nagyon fontos változásokra van szükség, mert Ma 27 tagállamból áll az Európai Unió, és minden egyes tagállam különböző régiókból, kultúrákból és mezőgazdasági szokásokból áll. Nagyon fontos dolog ez, olyan bőség, amit ki kell használnunk. Erősíteni kell a kapcsolatokat a gazdák és a fogyasztók között. A gazdák a piac között legyenek azok helyiek, regionálisok vagy nemzetköziek tudomásul kell vennünk, hogy új európai realitással állunk szemben. Nem beszélhetünk csak egységes európai mezőgazdasági modellről. Nem homogén ö, megoldásokra van szükség, hanem több oldalú ö, megoldásokra, különböző fajta mezőgazdasági művelésre. Ki kell használnunk ennek a gazdaságnak a lehetőségeit. És meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy ezt megőrizzük az egész társadalom számára. Ennek a sokszínűségnek a megőrzése nem azt jelenti, hogy a nemzeti politikákat kell előtérbe helyezni a közösségi politikák kárára. Ugyanis, amikor nem átfogóan tekintünk mindenre, akkor nem tudunk megfelelően dönteni helyi szinten sem. A közös mezőgazdasági politika pedig lehetővé teszünk számunk, teszi számunkra, hogy ezt a sokszínűséget magunk előtt lássuk. Nos, ezért kell figyelembe vennünk ezt a sokszínűséget, de ugyanakkor alkalmazkodnunk is kell azért, hogy jobban kihasználhassuk ennek minden lehetőségét. Harmadsorban azért van szükség a változásokra, mert elő kell készítenünk a jövőt. A mezőgazdaságnak meg kell felelnie a társadalom által megfogalmazott kihívásoknak. Itt most az élelmiszerbiztonságra gondolok, a talajvédelemre, a természeti források védelmére, az éghajlatváltozásra. Így az állampolgárok, az adófizetők jobban megértik majd, hogy a kap nem más, mint egy olyan politika, amely értük létezik. Nem csak a gazdáké. Az egész társadalom élvezi ennek előnyeit, az élelmezés, a vidék fejlesztés és kezelés segítségével például. Szükség van az európai társadalomra ehhez. Néhány héttel ezelőtt az Euróbarométer eredménye azt mutatták, hogy az európai polgárok 80%-a úgy véli, hogy a mezőgazdaság fontos a jövő szempontjából. Ezért is utalok erre a számra. Tehát több mint 80% az európaiaknak azt várja a mezőgazdaságtól, hogy egészséges, biztos és jó minőségű élelmiszert állítson elő. Hogy a mezőgazdaság védje a tájat, és segítsen a gazdaság fejlődésében. Bár azt mutatják ezek a számok is, hogy az európaiak zöme nem igazán ismeri a kapot. Három európaiból csak egy állítja azt, hogy olvasott vagy hallott arról, hogy mi a közös mezőgazdasági politika, hogy miről is szól ez. Ezek a számok önmagukért beszélnek. Azt hiszem, fölösleges itt minden szónoklat. Fokozatosan a közös mezőgazdasági politika a szakemberek területévé vált az elmúlt időben, és úgy gondolom, hogy a reformok előtt nagyon fontos lenne, hogy újra felvegyük a kapcsolatot a társadalom tagjaival. Mielőtt bevezetnénk a reformot, tudni kell feltenni a jó kérdéseket, és meg kell vitatni őket. Be kell vonni az állampolgárokat ebbe, lehetőséget kell biztosítani számukra, időt, hogy elmondják a véleményüket, hogy véleményezzék az elképzeléseinket a jövőről. Ezért kívánom azt, hogy nyilvános vita indulhasson be a mezőgazdaságról. A mezőgazdaság helyéről ma illetve a jövőben, hogy válaszolhassunk a kap céljaival kapcsolatban föltett kérdésekre. Azt hiszem, hogy fontos ez a munka, de meg kell vitatni mindezt, mielőtt még a szükséges eszközökről, intézkedésekről lenne szó. Nyilván a parlamentnek is tudnia kell erről vitázni. De azt hiszem, hogy mielőtt még hivatalosan elkezdenénk ezt a folyamatot, meg kell hallgatni az állampolgárokat. Mert hogyha nem szállunk időt erre, akkor azt kockáztatjuk, hogy csak politikákról beszélünk, mégpedig olyanokról, amelyeket még nem határoztunk meg egyértelműen, vagy csak szakértői körben. Szeretném, hogyha szabadabban és széles körülben tudnánk beszélni arról, hogy miért kell európai közös mezőgazdasági politika. A vita során egyértelműek lesznek az álláspontok és a vélemények mindenki részéről. Nyilván mindenkinek tudnia kell részt venni ebben, akár egyénileg, akár valamilyen szervezet formában. Várom a gazdák véleményét természetesen, a hivatásos szervezetekét, de ugyanakkor a környezetvédőkét is, a fogyasztókét, az állatvédőkét, mindazokét, akiket érdekel az élelmiszerbiztonság, a fenntartható fejlődés, és minden, ami a, gazdas- a mezőgazdasághoz kapcsolódik. A kérdések, amelyek mezőgazdaságunk jövőjét illetik, elég sokan vannak négy stratégiai jellegűt emelnék ki ezek közül. Először is Miért kell európai közös mezőgazdasági politika? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok az érve mellett, de nagyon érdekes meghallgatni őket. Ö, olyanoktól is, akik nem szakértők e- ezen a téren. Másodszorban, milyen célokat határoz meg a társadalom a mezőgazdaság számára sokszínűségében? Harmadsorban, miért kell a kapot megreformálni? És hogyan tegyük azt, hogy a társadalom elvárásainak megfeleljünk? negyedsorban, melyek az eszközök, amelyek a jövő kapjának kezében vannak, a jövő mezőgazdasági politikájának kezében vannak. Visszatérnék ezekre. Hogyan tud az EU az élelmiszerbiztonság által megfogalmazott kihívásra válaszolni? A demográfiai növekedés, és az élelmiszerek felhasználásának, a táplálkozás megváltozásának figyelembevételébe természetesen oda kell figyelni az éghajlatváltozásra is. Hogyan lehet biztos minőségi élelmiszert előállítani megfelelő áron? Hogyan lehet a sokszínűséget fenntartani, ugyanakkor a regionális helyi piacoknak is megfelelni? hogyan lehet a gazdaság növekedését biztosítani ugyanakkor a zöld növekedéssel. Már említettem, hogy a régiók nagyon fontos szerepet tudnak játszani a jövőben. Ezeket a potenciális lehetőségeket ki kell használni mindenütt, minden területen legyenek azok hátrányos helyzetű vagy hegyvidéki területek. Mert ha nem vesszük figyelembe ezeket a területeket, óriási veszteségek érhetnek minket. A következő generációknak mit akarunk átadni? A környezetvédelem, a talaj, a víz védelme terén. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az európai területek körülbelül 80%-át műveli 5%-nyi állampolgár. Hogyan lehet az európai térség biodiverzitását fenntartani. Az éghajlatváltozás ma már nem csak elméleti kérdés. A mezőgazdaságtól igenis megoldást vár a társadalom, és a mezőgazdaság már is kész a válaszsal, hiszen már eddig is jelentős mértékben hozzájárult az üvegházhatást okozó gázak csökkentésével, 90 és 2007 között több mint 20%-kal csökkentette ezeket, szemben a többi területtel, ahol ez a szám csak 8% volt. Nyilván lehet még javítani ezeken az eredményeken, de szükség van a kutatásra ahhoz, hogy javítson a mezőgazdaság eredményein. Mi a jövője Európának a nemzetközi piacokon? Melyek az erősségeink? Hogyan tudjuk jobban kihasználni előnyeinket a versenyben? Egyre inkább a minőség kerül elsősorban a, a legfontosabb kérdések közé, szemben az importtal. Egy példát szeretnék csak men, említeni, az állat jólétet. A közös mezőgazdasági politika fenntartható és kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, ehhez megfelelő eszközöket kell teremteni. Vannak persze más kérdések is, más területről. Hogyan lehet olyan eszközöket teremteni, amelyek az adófizetők számára érthetőbbek, hogy lássák az adófizetők például a mezőgazdasági támogatások között, illetve a között az eredmény között, amelyet a mezőgazdaság jelent a társadalom számára hogyan lehet közvetlen támogatásokat biztosítani a gazdák számára, és miért cserében? Hogyan lehet ö, ö, igazságosan ö, elosztani ezeket a támogatásokat? Hogyan lehet reagálni a piaci ingadozásokra, az áringadozásokra? Nyilván az összes ágazatot figyelembe kell venni. Ö, hogyan lehet egyensúlyt teremteni minden téren? hogyan lehet elérni azt, hogy az adófizetők megfelelő árat fizessenek, de ugyanakkor a gazdáknak is legyen megfelelő jövedelmük? Hogyan lehet biztosítani a sokszínűséget, hogy ennek jövője legyen az Európai Unióban a gazdák között is? Hogyan lehet ezt fenntartani? Hogyan lehet erre hangsúlyt helyezni? Milyen reformokra van szükség a versenyképesség támogatására, és milyen jellegű versenyképességre van szükség? A közös mezőgazdasági politika második pillérére által felvetett problémák ö, hogyan oldhatók meg? A zöld növekedés, a helyi termékek támogatása, a helyi piacok támogatása terén. Hogyan lehet fenntarthatóan ö, hangsúlyt helyezni a régiók fejlődésére? Hogy lehet ö, megállítani az elsivatagosodást? Végezetül milyen Európát akarunk mezőgazdasági szempontból gyermekeinkre örökíteni? Tudom, hogy nagyon sok kérdést megfogalmaztam most. Néhány hónapunk van csak a válaszok megtalálására, eh, ahhoz, hogy konkrét javaslatokat fogalmazunk meg megfelelő tartalommal. Szeretném, hogyha együtt beindítanánk a vitát, és javaslom, hogy júniusig tartson ez az időszak, amely során világosan lehetne megfogalmazni az elvárásokat a mezőgazdasággal szemben. Szeretném, hogyha a tagállamokban, a különböző fórumokon, a kollégák között megvitatásra kerülnének ezek a kérdések. Én a régiók bizottságában, a gazdasági és szociális bizottságban is el fogom mondani ugyanezt, és javasolni fogom mindezt. Ma estétől kezdve egy internetes weboldalán rendelkezésre az érdeklődők számára, ahol bárki javaslatait megfogalmazhatja. Júniusban egy független szervezet fogja összegezni mindezeket a javaslatokat, és július 19-én, 20-án Brüsszelben egy nagy konferenciát fogunk szervezni, amelyre természetesen önöket is várjuk, hogy levonhassuk a következtetéseket. Ennek célja, hogy javaslatainkat a jövőben figyelembe vehessük. És az év vége felé a bizottság kommunikéjével fogok önök elé állni, ahol összefoglaljuk majd ezeket a javaslatokat. Ugyanis biztos vagyok benne, hogy újító ötletek jönnek majd önöktől, illetve az állampolgároktól, akik szintén majd csak nyertesei lehetnek ennek a politikának. Teljes mértékben számítok önökre, hiszen az önök igen előnyös helyzetben vannak, közvetlen kapcsolatban vannak a választóikkal. Köszönöm a figyelmüket, nagyon remélem, hogy nem untattam önöket ezekkel az elképzelésekkel, de Fontosnak tűnt számomra, hogy kihasználjam ezt a lehetőséget, hogy itt vannak önök is, én is, hogy javasoljam ezt a közös nyilvános vitát, hogy támogassuk George Lyon kiváló munkáját. Úgyhogy várom a kérdéseiket, és szívesen ö, vitatom meg elképzeléseiket. Köszönöm a figyelmüket. Bene. Grazie, caro commissario. Köszönöm, kedves biztos úr. Most következik a vita, az eszmecsere. Nagyon sokan kértek szót, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy próbáljon meg szűkszavúan kérdéseket feltenni, így aztán minél annál többen juthatnak szóhoz. Ahogy már jeleztem, George Lyon az első hozzászóló, ő a jelentés szerzője, megadom is tehát, meg is adom tehát ö, George-nak a szót, utána Capolas Verdes, Los Santos, stb. Köszönöm, elnök úr. Mindenekről szeretnék biztos úrnak gratulálni, és megköszönni, hogy szakbizottságunkba eljött, és elmondta azt a tervét, hogy közvitát indítson nagyon súlyos, fontos kérdések tárgyában, amelyekkel szakbizottságunk is foglalatoskodik majd a következő hónapokban. A közvita időzítése jobb nem is lehetne, mert hogy júliusra reméljük, hogy a plenárisan megszavazható lesz az a saját kezdeményezés jelentés, amelyet most vagyunk tárgyalandók, és itt a közvita, tehát az Európai Parlament alakíthatja, illetve egyes kérdésekre választ adhat, melyet a közvita vethet fel. Csak röviden szeretnék tájékoztatást adni a mert tudom, hogy többen akarnak hozzászólni. Meglepett az Európai Biztos úr egyik megjegyzése, amikor azt mondta, hogy a kap erős eszköz a jövőre vonatkozóan, és nem a múltról kell szóljon. Semmi sem lehet ennél igazabb. Tudnék a kap, ha megreformáljuk, akkor a válaszok, a megoldások része lesz, és nem a múltból adódó problémák része. Remélem, hogy az én hozzájárulásom, az én anyagom is a KAP reformjának jövőképét úgy alakíthatja, hogy az európai gazdák képesek legyenek a 21. század kihívásaira választ adni, és a társadalom igényére, igényére reagálni. Ez az alap számomra. A biztos megnyitó szavaiban említette azokat a fő kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézzünk. A legnagyobb ezek közül az, hogy 2050-re meg kétszereződik az élelmiszerigény, ez pedig ágazatunk számára hatalmas kihívás. És annyiban újdonság ez, hogy nem lehet egyszer megnyitni az élelmiszercsapot, ahogy a múltban tettük, egyszerűbben többet, több energiát, több ö, műtrágyát, több növényvidőszert alkalmazva többet termelni. Ez az extenzív bővítés a jövőben már nem áll rendelkezésünkre. Mert hogy az éghajlatváltozás hatásait ö, látnunk kell, és a megoldást figyelembe kell vegye ezt is. Ha több élelmiszert termelünk, akkor is. A víz is kevesebb lesz, és a legnagyobb kihívás abban áll, hogy az energia rendkívül drága válik, sőt, energia hiányal, energia ellátásbeli fluktuációkkal kell számolnunk. Úgyhogy nem megy az már, amit, amit korábban tettünk. Az elmúlt 60 évben, hogy a több élelmiszerre volt szükség, akkor megnyitottuk az élelmiszercsapot, akár meg duplázva az élelmiszertermelést, ha a társadalom úgy kívánta, egyszerűen bővítve a termelést. A, tehát mindenképpen a kereslet súlyos növekedését és az energia korlátosságát kell figyelembe vegyük a 2050-ig terjedő időszakban. Ugyanakkor az éghajlatváltozás és a zöld növekedés kihívásait is valamint a környezetvédelem erőteljesebb voltát igényeit is látnunk kell. A 2020-as stratégia is ezekről szól, és be kell mutatnunk azt, hogy a mezőgazdaság képes hozzájárulni a megoldásokhoz. Nem, tehát, nem problémát jelent tehát, hanem megoldást ad. Az általam írt anyag vázolja azon fő kihívásokat, amelyek a méltányosabb, zöldebb, fenntarthatóbb kap előirányzatát, vagy létrehozását jelenthetik mert hogy az élelmiszerre nagyon nagy szükség lesz, tehát a fenntarthatóság kell, hogy a szakpolitika középpontjában álljon. Nem lehet pusztán, mint mondottam, az input bővítésével nagyobb outputot csinálni. Ez a csap megnyitás már nem alkalmazható eszköz. A fenntarthatóság kell, hogy irányítsa a jövő mezőgazdaságát, és ehhez a kap kulcsfontosságú eszköz kell legyen. A, mondottam, a méltányosság is egy másik kulcselem, a kapreformjában. A méltányosság alatt azt értem, hogy a, kereskedő, a méltányos kereskedelmi feltételek a gazdák számára, ö, ahogy támogatják a kereskedelmi partnereinket, úgy kell támogatnunk nekünk is a gazdáinkat, hogy tudjanak versenyezni a világpiacon a kereskedelmi partnereinkkel. Ez a 2030 13 utáni kap egyik meghatározó eleme legyen, hogy méltányosan bánjunk a gazdákkal. És ez az importok irányítására vagy kezelésére is itt vonatkozik, itt is méltányosan kell ellenállnunk az európai gazdákkal szemben, és méltányosak kell legyünk az országokkal szemben is, amelyek nagy területekkel rendelkeznek. Biztosítanunk kell, hogy a mezőgazdasági termelés fennmaradjon Európa egészében. Ez is a méltányossághoz tartozik. Aztán a, a gazdálkodói közösségek méltányos és megélhetést biztosító bevételeit is szem előtt kell tartanunk és méltányos kell legyen az élelmiszerlánc is, tehát az jelenti ezt, hogy a termelők megfelelő árat kell kapjanak termékeikért. Átláthatóbbá kell tegyük az élelmiszerláncot, és rá kell mutatnunk azokra, akik visszaélnek, csalnak ebben a láncban. És kell, hogy működjön egy minimális biztonsági háló is, olyan árakat biztosítva, amelyek stabilá teszik a gazdaságot, illetve a piacot, és elkerülhetjük azokat a volatil, ö, instabil helyzeteket, amelyek előadottak a múltban. Az új tagállamok különleges igényeit is figyelembe kell vegyünk, vegyük az alapok szétosztásában. Világosan foglalkozik jelentésem azon javaslatokkal, amelyek ezt igyekeznek kezelni. Fontos eleme ennek a kérdéskörnek, hogy méltányosak legyünk az új tagállamokkal is, meg méltányosak legyünk a régi tagállamokkal is. Nagyon világosan kell fogalmaznunk e tekintetben az új disztribúciós modell létrehozásakor olyan elosztási rendszert kialakítva a támogatásokra, amely mind a két országcsoportot méltányosan kezeli. A fenntarthatóságról beszéltem már, alap gerince kell legyen ez a kapnak, a fő elemek, a fő, öt, öt fő blokkról beszéltem. A mezőgazdaság mutatta már, hogy képes a ö, klímaváltozást okozó, üvegházhatás okozó gázok kisbocsátásának csökkentésére. A mezőgazdaság azonban ennél többre is képes e tekintetben is. Bizonyítanunk kell ezt. A fenntarthatóság a jövőbeli élmiszertermelés gerince kell legyen, központja kell legyen, és a kap kell a, ennek motorjaként működjön a jövőben. Ez a termelés hatékonyságát is jelenti. Nem csak a környezetvédelmi fenntartatóságról kell, hogy szó esik, hanem a gazdasági fenntartatóságról is. Ezt is kell, hogy szolgálja a kap, és az éghajlatváltozás elleni intézkedések dupla prémiummal járnak. Környezetvédelmi fenntarthatóságot és gazdasági fenntarthatóságot kell, hogy hozzanak, és ezáltal ellene hathatnak az éghajlatváltozásnak is. És persze a környezetvédelem, a zöldebb kap is alapvető fontosságú, és a reform folyamán figyelembe veendő. Biztosítva azt, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmi rendszerek még nagyobb területét lefedik a kapnak, mint eddig tették, és nagyobb környezetvédelmet, nagyobb biodiverzitást tesznek lehetővé. Nagy lehetőségre elik a zöld növekedés fogalmában, ösztönözve a gazdákat arra, hogy éljenek a zöld energiatermelés lehetőségével. Biomassa, biogáz, kis ö, ö, méretű megújuló energiaforrások alkalmazásával, második generációs energiatermeléssel. Itt is a kap kell, hogy a motorja legyen az ösztönzőnek, hogy zöldebb, méltányosabb, fenntarthatóbb legyen az a kap, amely a 2013 utáni időszakot meghatározza. Beszéltem már az öt fő építő eleméről ennek a napirendnek, ennek a tervezetnek. Nem akarom most részleiben ismertetni ezt az öt blokkot. Felsorolnám azonban őket, és a jövőben ezekre figyelemmel kell lennünk. Először is a közvetlen kifezetések, amelyek a méltányos kereskedelmet és a fenntarthatóságot biztosítják másodszorban. Azon terület alapú top támogatások, amelyek egyszerű szerződések alapján a klímaváltozás elleni harcot támogatják, ösztönzik az erre vonatkozó termelést az EU egészében, efelé irányítva a gazdákat és a termelést, hogy a gazdaság és környezetvédelmi fenntarthatóság érvényesüljön. Alapvető fontosságú az ilyen ösztönző rendszer. A mezőgazdaság egész Európában kell, hogy működjön. A nemzeti jellegű vagy tagállami jellegű hátrányokért való kompenzáció elemei, aztán a biodiverzitás fenntarthatósága, a környezetvédelem, a negyedik elem, tehát olyan agri környezetvédelmi elemekkel, hogy működjönek, amelyek nagyobb területeket fednek le, mint most teszik. És így védik a környezetet, javítják a biodiverzitás érvényesülését. A ötödik építő elem pedig a zöld növekedés lehetőségének kiaknázása, a zöld energia termelése, a megújuló energiaforrások, akár kisméretű technológiákban való alkalmazása, és az új technológiák mindezen, mind az öt elemet alá kell támasztani, egy minimális biztonsági háló, a, a, a gazdasági válságok és a, a, a váratlan, instabil helyzetek esetén be kell lépjen ez a rendszer, ez a védelmi rendszer, megvédve a gazdákat. És semlegesek kell legyünk, olyan versenypolitikát ö, alkalmazva, ahol a gazdák szervezetei képesek árakúba bocsátkozni, a jövőbeli piacok szerepét is világosan kell lássuk, és erre vonatkozóan jobban ki kell használnunk a piacok nyújtotta lehetőséget, mint a múltban tettük. Ez az öt építő elem, amely nézetem szerint alátámasztva a biztonsági hálóval működőképesebbé teheti a kapot. A pártok ö, egyes gondolatokat minden párt támogatott. Egyetlen kérésem pusztán az lenne a helyt, hogy ne akadjunk el a részletekben most, e dokumentum kapján, mert ez inkább az elvekről, a prioritásokról szól, és nem a végrehajtás aprólékos kérdéseiről. Nagy veszélye van annak, hogy, hogy több ezer módosító születik, amely minden apró részletet, a végrehajtás részleteit igyek, igyekszik majd taglalni, és akkor a bizottság vagy, vagy a tanács ebből mazsolázhat a saját kedve szerint. Kerüljük el ezt a helyzetet, ezért kérem, hogy konstruktív módon a nagy stratégiai szak politikai kérdések koherens voltát megcélozva foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, az a mezőgazdaság jövőjével Európában. Grazie, George. Köszönöm, George. Albert, ez következik most. Albert, a te la parola. Tessék, Albert, te következő. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Csalasz úrnak és Lajan úrnak is üdvözletem. Frakcióm koordinátoraként szeretnék állást foglalni néhány pontban. Brüsszelben élve csodálkozik az ember, hogy változnak az idők. Amikor itt lendült meghallgatásakor, akkor órákig kérdezgethettük önt, most meg már néhány hónap elteltével ön tehet fel kérdéseket nekünk. Fordult tehát a kocka, három oldalnyi kérdést írtam le az ön részéről. Ezekre majd persze válaszolnunk kell a későbbiekben. Lion úrhoz fordulva, köszönöm az ön által írott jelentést, melynek nagyon sok gondolatával egyet tudok érteni. Persze vannak megjegyzéseink, melyeket meg kell még vitatnunk. Helyesnek tartom, biztos úr, azt, hogy ahogy a meghallgatás során is mondotta, fenn kell tartani az első pillért a jövőben is. George Lyon pedig a jelentésében helyesen említette azt, hogy az új tagállamok csatlakozásával módosítani kell a kapott, méghozzá szakaszonként, lépésről lépésre, hogy ennek mikéntjéről persze még lehet majd eszmét cserélni. A jelentés alapirányát helyesnek tartom, mint mondottam, több olyan kérdéssel foglalkozik, amelyeket persze még részleteiket illetően meg kell tárgyalnunk, és azzal is egyetértek, hogy a kap pénzügyi támogatási szintjét 2010 után is fenn kell tartani. A 27-ek Európájában, vagy akár 28-ak Európájában nem sokára nem lehet jelentősen, szignifikánsan kisebb pénzügyi eszközökkel a kapot működtetni. Támogatom a jelentéstevőt abban is, hogy nem szabad visszatordérni a termeléshez kötött támogatásokhoz, néhány kivétellel persze, átmeneti időszakokra minimális ö, szinten alkalmazható a termeléshez kötött támogatás, de nem lehet ez a változás irány. Az is látható, hogy a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kritériumokat ö, módosítani kell, itt is mérlegelnék az egyes modellek előnyeit, hátrányait. A mezőgazdaság versenyképességet kell elsősorban fenntartanunk, ugyanakkor ez nem lehet alapja olyan támogatásoknak, amelyek, amelyek alássák az agrárpolitikát. Megfelelő érveket kell találnunk, és biztos úr, el tudom képzelni, hogy az első pillérben a régi tagállamokban nem maradt fenn a támogatások szintje úgy, ahogy volt, érvelni lehet a, a társadalmakkal szemben. A VTO keretében is bizonyos normákat fenn lehet tartani. Ugyanakkor az, hogyha Európa ma, saját területén belül olyan normákat érvényesít, amelyek magasabbak, mint versenytársaié, akkor az versenyhátrányokhoz vezethet. Tehát az erre vonatkozó lépéseket a társadalom előtt is meg kell magyaráznunk, korábban is említettem ezt a problémát. Egységes a nézet afelől, hogy az európai agrárpolitika fő célja az kell legyen, hogy félmilliárd embert számára nap mint nap biztonságos élelmiszerforrást nyújtson, biztosítson. És ha a mezőgazdaság, ahogy ön helyesen említette, biztos úr, a kultúrtáj 80%-át nap mint nap ápolja és fenntartja, akkor erre vonatkozóan a társadalom részéről bizonyos áldozatokra van szükség. Hogyha öt, a társadalom 5%-a a kultúrtár 80%-át fenntartja, erre vonatkozóan kell bizonyos pénzügyi áldozatokat hozni. Ez világos érv a társadalommal szemben. Biztosan vidázom még arról is, hogy az egyes pontokat hogyan lehet még alakítani. A jelentés vége felé levő témákat tartom még fontosabbnak. Helyesebb volna ezeket előrébb hozni, hogy láthatóbbá legyen az, hogy mi a legfontosabb cél rendszer számunkra 2013 után. A pedig, ahogy biztos úr bejelentette, közösen egy, egységesek tudunk lenni az európai felelősség megragadásában, a 27 tagállam közös felelősségének meghatározásában, és ha egységesek lehetünk az erre vonatkozó irány, stratégiai irány kijelölésében, akkor bizonyal ennek keretében meg lehet találni azokat a kompromisszumokat, melyek alapján 2013 után is lesz jövője az európai mezőgazdaságnak. Nem lehet persze minden egyes üzem számára garanciákat nyújtani, azt azonban biztosítanunk kell, hogy Európa egészében a mezőgazdasági ágazat, mint olyan jó kilátásokkal bírjon 2013 után. Az én frakcióm ebben az együttműködésben szívesen részt vesz, majd konstruktív módon részt veszünk az eszmecserében, amelyek persze bizonyos változásokat kell majd hozzanak egyes pontokban a szövegben. Köszönöm, Albert. Most Luis Capolo Santos következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm biztos úrnak, hogy ellátogatott ide hozzánk. frakciónk nagyon örül annak, hogy munkáját ilyen módon végzi, hiszen hihetetlen politikai függetlenségről tett tanúbizonyságot, ez nem csak a politikusok, hanem a mezőgazdászok és a mezőgazdász szervezetek számára is mindenképpen példaértékű. Egyetértünk az ön által alkalmazott módszerrel, lelkesen veszünk részt majd kap jövőjének alakításában. Nekünk itt elsősorban az a dolgunk, hogy a, azoknak az érdekeit próbáljuk meg képviselni, akik szavaztak ránk. Biztos úr rengeteg kérdést tett fel. Ezekre megpróbálunk majd a napok, hónapok során válaszolni. George Lyon munkáját, is szeretném megköszönni. A koordinátorokkal nagyon jó volt az együttműködése. Szeretném, hogyha az első olvasatban elfogadnánk a Lion jelentést. A jelentést nagyon jól szerkesztette meg Lion úr, nagyon jól nyelvezete, és úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült az a megfogalmazás, hogy a kapnak, milyen jövőt kell kialakítani. A, ö, nagyon örülök annak, hogy megvédi a mezőgazdászokat, illetve, hogy a két rendszer közötti átmenet óvatos lesz, ez mindenképpen pozitív, a prioritásokat megnevezi, illetve megpróbálja ezeket kitalakítani, és az úgynevezett ötödik tengely, a zöld növekedés is mindenképpen üdvözlen, üdvözlenné. A jelenlegi pozitív attribútumait a kapnak megmenti, vagy átmenti az újba. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kompenzációt is, kompenzációról is olvashatunk a jelentésben, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Ugyanakkor véleményem szerint el kéne még gondolkodni néhány kérdése. Például azon, hogy hektár alapon ítéljük-e oda a közvetlen kifizetéseket, vagy a kifizetéseket, meg kell-e változtatni az erre vonatkozó szabályokat, avagy ki kell -e kötni egyéb feltételeket, mint például minimum mezőgazdasági tevékenység végrehajtása. Ezt a kérdést önmagunknak, illetve a bizottságnak is fölteszem. Szerintem az Európai Unió VTO-s elkötelezettsége nem teszi lehetővé, hogy ezeket megvalósítsuk. Kérdés, hogy hogyan lehet ugye felrebb igazságosabbá tenni a kapot, lehet hektár alapon is odaítélni a kifizetéseket, de ezeket mindenképpen egy együttható, egy mutatóval kell korrigálni. értem azt a elképzelést, hogy felrebbé, igazságosabbá szeretnék tenni a kapot, de ezt mindenképpen korrigálni kell, ezt a hektár alapú kifizetési rendszert. Véleményem szerint ez a javaslat nem egyeztethető össze bizonyos tagállamok költségvetési helyzetével, akik nem tudják a társfinanszírozást megoldani. Tehát egyfajta különbséget tennénk, vagy különbséget tenne ez az intézkedés a gazdag és a szegényebb tagállamok között. 2013-tól hogyha ebből indulunk ki, akkor levonhatjuk azt a, külön, azt a következtetést, hogy kompromisszumot szeretnénk kialakítani, mégpedig olyan kompromisszumot, amely kevesebbet próbál elérni, mint a jelenlegi kap. Ennek semmi értelme, ez elfogadhatatlan. A jövőbeni kap modellje közel áll a jelenlegi modellhez. A pakot egész egyszerűen le kell egyszerűsíteni. Szerintem tovább arra is oda kell figyelni, hogy ö, ö, szociális, ku, ö, agrikulturális ö, támogatást kell nyújtani bizonyos területeknek, gondolok az erdőkre, stb. stb. Eddig ezt nem találtam a jelentésben, talán figyelmetlenségről van szó, legalábbis én nem találtam ezt. Nem túlságosan innovatív modellt javasol Lion úr, mint említettem, vannak pozitív oldalai is, vagy pontjai is a jelentésnek, de az a hátránya, hogy nem igazán tér el a jelenlegi modelltől. Mi szocialisták azt szeretnénk, hogyha sokkal előremutatóbb lenne ez a modell, sokkal innovatívabb, ugyanakkor elmondom azt, azt hiszem, hogy kitűnő kiindulási alapot jelent ez a, ez a jelentés. Most Márti Rosli következik, a zöldek nevében mondja az elnök. Ja, Herr Kommissar, ich darf mich auch für Ihr Kommen recht herzlich bedanken. Köszönöm szépen. Megköszönöm a biztos úrnak, hogy ellátogatott ide, ez az első komoly eszmecserénk, illetve George-nak is köszönetet mondok a jelentés elkészítéséért. Szerintem először is azt kell tisztáznunk, hogy a kap jövője szempontjából mik a helyes kérdések, és utána kell ezen kérdésekre megtalálni a válaszokat. Eddig azt láttam, hogy senki sem használja az európai mezőgazdasági modell kifejezést, pedig van egy ilyen modellünk, ez eltér a világ többi modelljértől, és vannak természetesen előnyei, és néhány hátránya is. Talán túlságosan rózsásan látjuk a jelenlegi helyzetet. Nem tudtuk az összes problémát fellelni, pedig a mezőgazdászok ezt nyilván könnyebben megtennék. Ők arról tesznek, arról számolnak be, hogy nem fenntartható a helyzet, hogy csökkent a mezőgazdaságból származó jövedelmük, és ahogy George is említette, ez gond. Tehát a fenntarthatóság mindenképpen gond. Hogyha erre meg tudnánk adni a választ, ezt meg tudnánk oldani, akkor talán eh, leegyszerűsítenénk a saját helyzetünket, hogy megkönnyítenénk a saját, saját helyzetünket hogyha megszűnne a tevék, mezőgazdasági tevékenység több vidéki területen, akkor sok falu elvesztené a raison Nem pusztán arról szól a kap, hogy a forrásokat egyenlően osszuk el a tagállamok között, hanem az is kérdéses, hogy a különböző mezőgazdasági ágazatok közül melyiket tüntetjük ki, melyik, hogyan próbáljuk meg itt elérni a kiegyensúlyozásokat a kis gazdaságokat, vagy a nagyobb gazdaságokat helyezzük -e előnyösebb pozícióba. Azt hiszem, a kereszt megfelelés elvének alkalmazása nem lesz elégséges ezen problémák megoldására a jövőben. A versenyképes mezőgazdasági iparág kifejezés is elhangzott, de maga a versenyképesség illetve a növekedés meghatározandó fogalmak. Nézzük csak meg a tejgazdálkodást. A tejgazdaságok fele bezárt az elmúlt tíz évben, és azt hiszem további drasztikus változásokat láthatunk majd a jövőben. mindezekre a változtatásokra az adófizetők pénzét használjuk fel. És ha csak a versenyképességre figyelünk oda, akkor azt hiszem a piac torzulását érjük el, ezzel gazdaságok zárnak be, és munkahelyek szűnnek meg. Úgyhogy először is azt kell tisztázni, hogy mit szeretnénk elérni, mik a célkitűzéseink, a mezőgazdaságnak milyen jövőt szeretnénk teremteni. Aztán lenne még egy dolog, amiről nem beszéltünk eleget a mezőgazdaság, mezőgazdaság nem csak elszenvedi a klímaváltozás hatásait, következményeit, hanem részben okozója is azoknak. Hiszen Brazíliában például azért írtják ki az esőerdőket, hogy ott szóját termeszthessenek a fejlődő világ lakosainak illetve a fejlett világ lakosai, lakosainak. Tehát részben mi is bűnösök vagyunk, vagy hibásak vagyunk ezért. Jó lenne, hogyha a fejlődő világot is figyelembe vennénk, tehát úgy kell megtervezni a kapot, a jövőbeni kapot, hogy az élelmiszer biztonsághoz vezesse. a jelenlegi mezőgazdasági rendszerrel például nem vagyunk képesek arra, hogy egy milliárd embert etessünk, és az, hogy csak luxus cikkeket exportálunk a világ többi részére, az szintén nem fenntartható. Tehát ami a jövőt illeti, szerintem említésem méltó az, hogy a bizottság, az új bizottság első javaslata a génmódosított burgonyával kapcsolatos jogszabály volt, vagy jogszabálytervezet volt, ez nem biztos, hogy túlságosan pozitív üzenet. Jó lenne, hogyha az Európai Unió meg tudná magát különböztetni a világ más régióitól. Ez csak úgy elképzelhető, hogyha ökológiai mezőgazdaságot, biogazdálkodást valósítunk meg. Olyan mezőgazdasági modellre van szükség, amely zöldebb, környezetbarátabb, mint a jelenlegi. Sok utalást találunk egyébként erre a jelentés tervezetben, de ez elég homályos marad, nem igazán tudjuk, hogy mit is jelent ez a zöldebb, környezetbarátabb, mi van mögötte. Szerintem nem csak szak, szakértőket kell ezügyben meghallgatni, hanem a fogyasztókat is, a mezőgazdászokat is. Nekik is tudniuk kell, hogy mit tervezünk a mezőgazdaság jövőjével kapcsolatban, hiszen végül is ők fogják elfogyasztani azt, amit itt Európában megtermelünk. Jó lenne, hogyha európai megközelítést alakítanánk ki, hogyha európai mércével mérnénk mezőgazdaságunk sikereit. Ez nagyon komoly kihívás, és szeretnénk, hogyha ebben mi is szerepet tudnánk váltani, vállalni, hogyha mi is részese is lehetnénk a, ezzel kapcsolatos vitának. Elnök, köszönöm szépen, most az ECR nevében Wojciechowski elnöknek adom meg a szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon örülök, hogy gyerekkorában gyakran látogatta a nagypapáját vidéken. Ez is csak azt bizonyítja, hogy vannak tapasztalatai, amelyeket az évek hosszú során átszerzett, és meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy a kap olyan legyen, amelyet nagyon sokan el tudnak fogadni itt a szakbizottságon belül de természetesen a mi támogatásunk nem minden. A tágabb közvélemény támogatására is szükségünk van. És mindannyian azon töprengünk, hogy vajon a politikai szándék elég lesz-e a kap megreformálására. Nagyon örültem annak, amit mondott arról, hogy gyakorta nem látjuk a fától az erdőt. Nem szabad ugyanis elfeledkeznünk ezekről az erdőkről. Azt jelenti ez, hogy le kell állítanunk a fák kivágását. Nyilván, hogyha már meghaltak, akkor el kell őket távolítanunk az erdőből, de hogyha ugyanezt a metaforát használjuk, akkor az erdőt meg kell őriznünk. Lion úr is elmondta, hogy 2050-ben mi lesz a jövője a mezőgazdaságnak. Meg kétszereződik az élelmiszer igény, úgyhogy hatékonyabb agrárpolitikára lesz szükségünk. A kifizetések nagy problémát okoznak, és lengyelként meg kell említenem ezt. Nyilván meg is lepődnének, hogyha nem tenném ezt. grafikusan ez így néz neki. Egyrészt ott lennének a nyú, az új tagállamok, a másik oldalán pedig a régiek. Most akkor mit tegyünk? Úgy porciózzunk, hogy mindenki ugyanakkora szeletet kapjon? Vagy mit tegyünk? Természetesen ez azt jelenti, hogy újra kell gondolnunk az Európai Uniós költségvetési politika mögött húzódó gondolatokat. A Lisszaboni szerződés azt jelentette, hogy lelkesek voltunk Európa mellett, de ez most már kezd egy kicsit halványodni. És a költségvetésben szép dolog nagyra törő elképzeléseket megfogalmazni. De amikor aztán majd arra kerül a sor, hogy a zsebünkbe kell nyúlni, akkor kevésbé vagyunk lelkesek. Köszönöm szépen. Most az utolsó koordinátor következik, Riári úr, tessék. Non c'è? Nincs itt? De itt van. Tessék. Monsieur Köszönöm szépen. Biztos úr, Lájon úr, köszönöm a beszámolóikat. Biztos úr, Nyilván általános filozófia húzódik a mondandója mögött, de van egy alapvető probléma, ami egy kisé aggasztó, nevezetesen az, hogy alábecsüljük azt a tényt, hogy ma óriási dráma tapasztalható vidéken. Az átlag mezőgazdasági jövedelem rendkívül alacsony. Az egész Európai Unióban rengeteg gazda él a szegénységi küszöb alatt. Eladósodás és gazdaságok bezárása az eredmény. Sürgősen tennünk kell valamit, mert különben tényleg szociális katasztrófával kell szembenéznünk, és végezetül ez területi katasztrófát is jelent majd. A második dolog. Nyilván osztom az általános elképzelést, mind az önét, biztos úr, mind Blájan úrét, és egyetértek az ön által felvetett kérdésekkel, sorával is. De az első kérdés, amit fel kellene tennünk magunknak, a következő. Tényleg létezik még valós, közös európai mezőgazdasági politika? vajon az alapelvek, az egységes árak, a szolidaritás, a közösségi preferenciák még mindig léteznek? Léteznek még ezek az elvek? Én nem hiszem. És mik a következményei annak a ténynek, hogy ezek az elvek ma már nem léteznek? Ezek mögött drámai következmények húzódnak meg, részben olyanok, amelyeket említettem, a jövedelmek csökkenése, az árak csökkenése miatt, és az a próbálkozás, hogy bizonyos költségeket a társadalomra hárítsunk, akár az adózás, akár maga a fogyasztás keretén belül. De végül is az egyetlen nyertesei ennek az egésznek a multik, és az európai multik. Tudomásul kell vennünk ma, hogy mekkora a különbség a profit szintjén a szupermarketek és a kis és közép gazdaságok gazdáinak jövedelme között. Valójában attól tartok, hogy megint csak, és ön nem nagyon említette ezt a kérdést, és Lion úr jelentésében is csak épp akkor jelenik meg, amikor arról van szó, hogy hogyha nemzetközi eszközöket, nemzetközi kereskedelmi eszközöket használunk, amelyekre rákényszerít minket a WTO attól tartok, hogy megint csak a VTO által ránk kényszerített módon fogjuk ezt elvégezni, minden olyan következményével, amit aztán majd nekünk, az Európai Uniónak kell viselnünk. Persze táplálni kell a világot igaz, biztosítani kell az élelmiszerbiztonságot világszerte. Ez rendkívül fontos kérdés. De egy olyan kontinentális politikát kidolgozni, ami a világ élelmezésén alapul, nyilván szembe fog állni a kontinentális élelmezési szuverinitással, de más népek szuverinitásával is más kontinenseken. Ha ehhez még a szabad verseny, a versenyképesség is kapcsolódik, amelyet a zöld kollega vetett föl, világosá válik, hogy nyilván az árakra nehezedik a nyomás, annak minden következményével ha állandóan ezt a filozófiát követjük, az állandó versenyképességet, a nyitott piacot, a szabad versenyképességet, akkor sajnos csak en, ezzel a drámai helyzettel fogunk találkozni, amely ma már jelen van. Itt nem csak szociális, hanem környezetvédelmi drámáról is kell beszélnünk. Ugye ma beszélünk a karbon ö, állapotáról a mezőgazdaságnak, de Például proteintervet nem készítünk, és továbbra is importáljuk a szóját. Például Brazíliába. Úgyhogy csak kihelyezzük a problémát máshova, áthelyezzük más területre, ami aztán sokszorozódik. És mindez végül is környezetvédelmi ö, árat fog követelni. Teljesen jogos a kérdése, biztos úr. Nyilván mi is részt veszünk az ön által beindított vitára. Tökéletesen igaza van. Az egész társadalmat felkérjük majd arra, hogy vegyen részt ebben. De úgy gondolom, hogy komolyan át kell gondolnunk, hogy az európai mezőgazdasági politikát át kellene orientálnunk, pontosan azon célok érdekében, amelyeket ön is felvetett. Köszönöm szépen, Jerik úr. Most az lenne a javaslatom, hogy adjuk meg a szót Csolosz úrnak, hogy válaszoljon a koordinátorok által feltett kérdésekre. Utána pedig újabb kérdések következtek, már 17-e jelentkeztek, és ezekre a kérdésekre válaszol majd végezetül a biztos. Dácsan úr, az első kérdés körrel kapcsolatban nekem is mondandom van. Ez pedig az, hogy valóban a jövő felé kell fordulnunk, de azért ne felejtsük, ezt, ne felejtsük el azt sem, hogy a jelenünk sem egyszerű. Fel, kérdéseket tett, kérdéseket tett fel, ezekre válaszolni kell, de a válaszokkal nem várhatunk 2014-ig. Tessék, Csolosz! Paolo. Köszönöm, Paolo. Először is, ami a vitát illeti. Nem tudom, hogy talán a végén kellene összefoglalnom, mert ugye a jelentésről vita lesz, és George Lyon nagyon fontos munkát végzett, úgyhogy talán ő lenne a megfelelő személy arra, hogy a konklúziókról beszéljen. Ha nem, akkor nagyon szívesen én is megteszem azt, de először a jelenlegi aggályokra reagálnék. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy amikor a jövő felé tekintünk, nem szabad elfeledkeznünk a jelenről sem. Visszatérve az előző képre, ugye amikor az erdőt tekintjük, azért a fáról sem szabad elfeledkeznünk. Tehát tudatában vagyok annak, hogy szükség van az egyensúlyra, ami az azonnal intézkedéseket illeti. Bizonyára önök is tudják, mindig utalok a tej ágazatra, ahol egyrészt igen komoly probléma merült fel, ugye ennek következtében döbbentünk arra rá, hogy bizonyos mechanizmusokra, amelyek ma hiányoznak, szükség van, hogy a helyzet stabilizálódjon. Már a tanács előtt is elmondtam, a miniszterek tanácsa előtt a közelmúltban, nem várok 2013-ig, hogy megoldásokat javasoljak, ahogy a magas szintű munkacsoport a tej témában konklúzióra jut, a miniszterek tanácsa szintjén is vita lesz, de természetesen önökkel is vitát folytathatunk, és aztán a kollégáim évvégéig egy intézkedés csomagot készítenek, amit aztán majd a lehető leggyorsabban végre kell hajtani. A tej ágazat megszervezése, a jövedelmek elosztása, és minden olyan kérdés területén, amelyekre választ tudunk megfogalmazni. Meg fogjuk ezt tenni, és biztosíthatom önöket arról, hogy még ha ezekre a kérdésekre koncentrálok is, figyelni fogom a piac alakulását, vannak mechanizmusok a kezünkben, hogy felléphessünk, hogyha szükség van arra, és ha szükség lesz rá, meg is teszem ezt. Visszatérve röviden az első kérdéskörre. Nyilván önök is tudják, nem tudok most pontos válaszokat adni, részletekbe menő válaszokat a felvetett kérdésekre a George Lyon jelentéssel kapcsolatban. Bevezetőmben már elmondtam, és még egyszer el kell mondanom, hogy kellemes meglepetés volt a munka minősége. Nagyon sok kérdés felmerült a munkában, minden olyan kérdés, amelyre foglalkoztunk a reform elkészítése során. Szerintem nagyon érdekes lenne mélyebben belemenni ezekbe. De úgy gondolom, ahogy George is mondta, nagyon fontos, hogy ne túl gyorsan ö, beszéljünk ö, mechanizmusokról. Kicsit időzzünk el azon, hogy mit is akarunk elérni ezekkel a célokkal. Ha a közvetlen kifizetések példáját veszük például, Nyilván a támogatások elosztása fontos kérdés. Mennyit fogunk fizetni innen? Hova kerül egy másik része? Milyen gyorsan? Nyilván ez mindenkit aggaszt, mint kérdés. De azt gondolom, még fontosabb azt látni, hogy mit akarunk ezekkel a közvetlen támogatásokkal. Fontos, hogy döntést hozzunk, de az is fontos, hogy az adófizetők, a külsősök számára egyértelmű legyen, hogy miért adjuk ezeket a közvetlen támogatásokat. Ezek nem kompenzációk, mint ahogyan ez voltak, mint ahogyan ez történt a kezdetek kezdetén, mindenféle történelmi utalással. Valamit várunk ezért a gazdáktól. Olyasmit, amit már is nyújtanak ezek a gazdák mezőgazdasági ö, tevékenységükkel. Tehát a kérdés az, hogy a gazdák különböző kategóriáiban, különböző fajta gazdaságokban mit tudunk elérni. Tehát ezt kell látni először, és aztán majd világosabban látjuk a legegyszerűbb mechanizmusokat. Tehát egyetértek, hogy alkalmaznia alkalmazkodnia kell a rendszernek egy egyszerűbb megoldáshoz, de először azt kell látni, hogy mit akarunk ezekkel a közvetlen támogatásokkal. Nyilván kompenzálni is a jövedelem kiesést, de ugyanakkor ösztönözni őket arra, hogy a kevésbé kedvezményezett területeken is megfelelően tevékenykedjenek a gazdák. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelően súlyozzuk ezeket a kérdéseket, hogy definiáljuk a, és meghatározzuk a közvetlen támogatások szintjét. Ami az egyszerűsítést illeti. Igen, van itt is még tennivaló, és főleg az egyensúly kialakítása terén az administratív lépések egyszerűsítése terén itt időtartamra is gondolok, de ugyanakkor értelmezésre is. Azt hiszem, hogy fontos, hogy egyértelmű legyen mindez. Talán jobban kellene hangsúlyozni a kapcsolatot az első és a második pillér között. Vagy, ha jobban tetszik, a bizonyos dolgok támogatása, illetve a mechanizmusok, a modernizálás, a szerkezetváltás a mezőgazdaságnak között. A vidéki ö, nem ö, mezőgazdaság jellegű, mezőgazdasági jellegű tevékenységek, illetve a mezőgazdasági jellegű tevékenységek között. Ez is fontos. Járik úrnak válaszolva, Nem úgy akarom megreformálni a kapot, hogy alkalmazkodjon a nemzetközi tárgyalásokhoz. Nyilván történt már ilyen jellegű módosítás, figyelembe véve bizonyos tárgyalásokat, amelyeken részt vettek a tagállamok. Olyan nemzetközi tárgyalásokra gondolok itt, amelyben részt vett az EU. De most nem erről van szó, nem az a cél a reformal, hogy még inkább alkalmazkodjunk a nemzetközi tárgyalások eredményeihez. Mi egyértelmű ajánlattal álltunk elő, majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. De ugyanakkor nekünk is be kell vezetnünk a reformokat az Európai Unió belül. A 27-ek Európai Uniójában, ahol ez a sokszínűség létezik, és ahol igenis léteznek problémák, amelyekre önök is utaltak. De figyelembe véve a gazdákat például. Nem hiszem, hogy explicit kérdést, bocsánat, javítja magát a biztos úr, választ lehetne megfogalmazni. De hát számíthatunk például a sokszínűségre a gazdák körében. Nem szabad elfeledkeznünk a különböző jövedelem szinteket. Persze lehet a közvetlen támogatásokról beszélni, erre is tudunk választ találni. A versenyképesség kérdése, illetve milyen jellegű legyen a versenyképesség. Ez fontos, kulcsfontosságú kérdés. Nem hiszem, hogy ez csak a liberális gondolkodókhoz kapcsolódik. Bármelyik gazdasági ágazatnak versenyképesnek kell lenni bizonyos kritériumok alapján. Tehát a meghallgatás során például én beszéltem erről a versenyképességről. Elmondtam, hogy először figyelembe kell venni a különböző gazdaságok sokszínűségét, illetve a piacaink sokszínűségét is. Mert szerintem nem lehet állandóan a nemzetközi piacra utalni, amikor a versenyképességről beszéltünk. Egész egyszerűen azért, mert vannak olyan gazdaságaink, amelyek nem a nemzetközi piacra termelnek, hanem olyan piacokra, amelyeket nem föltétlenül ö, befolyásol a csikágói gabona ö, ár, hiszen a, saj, a, a saját ö, piacára termel. Aztán nyilván vannak minőségi követelmények, amelyek megint különböző fajta piacokra utalnak. Oly nagy a sokszínűség, nem csak a termelés, hanem a fogyasztás terén is, hogy figyelembe kell mindezt vennünk. Nem csak a termelés, hanem a piacok a fogyasztás terén is. Néhány héttel ezelőtt ezért mondtam azt, hogy a minőségpolitika szerintem ugyanolyan fontos a mezőgazdaság jövője szempontjából, annak érdekében, hogy ezt a sokszínűséget fenntarthassuk. Tehát közösen találjunk olyan eszközöket, amelyekkel ezt a fajta versenyképességet erősíthetjük, fenntarthatóvá tegyük, hogy a fogyasztók egyértelmű lássák, hogy mit akarunk ezzel a közös politikával, és hová akarjuk orientálni a termelésünket. Nem akarok itt most túl sokat beszélni erről, lesz még erre alkalom. Egyszerűen azt szeretném csak elmondani, hogy ezek nem csak a mechanizmusokhoz kapcsolódnak, hanem már is meg kell találnunk a választ ezekre, mert évvégéig, illetve a jövő évig lesz időnk majd a mechanizmusokkal foglalkozni. Most azt döntsük el, hogy mit akarunk ezekkel a mechanizmusokkal elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megköszönöm azt, amit eddig mondott, de most folytatjuk. Négyen, 40 percünk van, úgyhogy jó lenne, hogyha fejenként két perc alatt tennék fel a kérdéseket. Giovanni La Via az első kérdés feltevő egyébként nem Egyébként nagyon fontos emberről van szó, hiszen a Költségvetési Bizottságban is működik, dolgozik. Köszönöm szépen! Szeretnék megkösz... Szeretném először is meg... megköszönni George Lyon kiváló munkáját, ami nagyon jó kiindulási alapot jelent. Kérdésemben elnézést kérek, de leginkább költségvetési kérdéseket fogok felvetni. a kap reformja azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben megváltoz, illetve nagyon fontos költségvetési megváltoztatásokat is igényel, tehát nem független egymástól a két dolog. A, az Európai Parlament szavazata fontos lehet egyébként majd a tanácsal való tárgyalásban. 2013 után a kap jövőjében kap jövőjét illetően el kell mondani az, hogy addigra már egy új, több éves pénzügyi terv lesz érvényben. Ezzel kapcsolatban számos probléma merül fel. Jelenleg azt szögezhetem le, hogy nem a, tehát nem a forrásokkal kapcsolatban van a gond, hanem azzal kapcsolatban, hogy a parlamenten belül is világossá tegyük azt, hogy a közös kapnak milyen új célkitűzései vannak. Tehát nem, obo, nem a forrásokból kell kiindulni, hogy ezek a rendelkezésre álló pénzzel megvalósítsuk a kapot, hanem pont fordítva. Cél, meg kell szabni a kap célkitűzéseiket, és ezek ehhez kell megtalálni a finanszírozást. Kapulás Santos úr említette a pénzügyi kiindulási pontot, illetve hogy nem feledkezhetünk el a múltbeli forrásokról, kap forrásokról, tehát nyilván magasabb pénzösszegekre, vagy nagyobb pénzösszegekre lesz majd szükség a jövőben. Lion úr jelentés tervezetében is olvashatunk olyan dolgokat, amelyeket szerintem kihúzandók, törlendők, hiszen ezek a költségvetési aspektusokra utalnak. Szerintem ezekről majd később kell beszélni. Egy ilyen jellegű, saját kezdeményezésű jelentésben nem biztos, hogy ezeknek helye van. Biztos úr megközelítésével teljes mértékben egyetértetett, valóban ezt a nagy vitát, eszmecserét el kellett indítani, és nagyon fontos az, hogy, az, hogy a polgárok, az európai polgárok is részt vegyenek ebben, hogy értsék, hogy mit szeretnénk elérni. Az Európai Parlamentben el kell érni azt, hogy ha megvannak a célkítőzéseink, akkor elérjük a ehhez szükséges, vagy miért kapjuk az ehhez szükséges összegeket a következő több éves pénzügyi terv keretében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Stefan Löfol következik, és utána a következő hozzászól. Köszönöm, elnök úr. Én először is a biztos úrnak szeretnék köszöntet mondani, hogy eljött, és George Lyonnak a jelentésért, ami vitát indít. Egyetértek a biztos úrral. Meg kell tudnunk bizonyítani azt, hogy igenis a mezőgazdaság a polgárok érdeke, mert ha ez nem sikerül, akkor lehet itt vitázni, lehet mindenféléről beszélgetni, teljesen fölösleges. Meg kell érteniük a polgároknak mindezt, tehát politikai célokkal kell rendelkeznünk, még pedig olyanokkal, amelyet minden egyes állampolgár ért. Különben nagyon sokat veszítünk. Ez az egyik dolog. A második. A biztos úr, ö, amit elmondott, abból egy dologra szeretnék utalni, figyelembe kell vennünk az európai mezőgazdaság sokszínűségét. Nem akarok itt az előző időszakra utat, utalni, a versenyképesség volt az egyetlen fontos dolog, hogy mi az, ami a nemzetközi piacokon helytáll. Igenis, figyelembe kell venni a sokszínűséget, és ez szerintem nagyon fontos. Ugyanis ennek aztán majd a mezőgazdasági politikának is lesz következménye. Második fontos dolog, és itt a Lion jelentése utalnék, itt a környezetvédelmi célokra utalnék a mezőgazdaság fenntarthatóságára, és ennek kell a vita középpontjába kerülni, ez rendkívül fontos, lesz egy jelentés, amit remélem majd nagy többséggel megszavazunk Strasbourgban, amely a mezőgazdaságot, például a felmelegedés elleni harc, a, szél, a sokszínűség megőrzése, a természeti források megőrzése céljából tartunk fontosnak, és szerintem ez itt a kihívás. Az élelmezés is, hiszen Először is az európaiakat kell élelmeznünk, 18 millió európai alultáplált. Sokszor, amikor az alultápláltságról beszélünk, elfeledkezünk arról, hogy ez igenis jelen van Európában is. Erről is beszélni kell. És az élelmezés politikának ezt is figyelembe kell vennie. Ezen kívül Szerintem vannak olyan célok, amiket meg kell fogalmaznunk, ahogy ezt George jelentésében is megfogalmazta. Én három nagy kihívást, három nagy célt fogalmaznék meg az új mezőgazdasági politikában. Az első a piacok rendezése, szabályozása, és ami a Lion jelentést illeti, ugye még messze vagyunk attól, hogy a piacok rendezéséről beszélhessünk, és az árak ingadozása elleni harcról. Ez az, ami a válságot okozta ma. Na most, ami a kompenzációt illeti, azt hiszem ez van a jelentésben is. Kompenzálnunk kell ö, a mezőgazdaság terén nagyon sok mindent, ami az európai területen található. Nem csak a együtt finanszírozással kell a kompenzációkat finanszírozni. A harmadik dolog a kap vonatkozásában ez természetesen a teljes szolgáltatás finanszírozása, fizetése. Főleg az élelmiszer rész. Ez a három pillér, a rendezés, a kompenzációs, a, a, a szolgáltatásokért fizetett juttatás nagyon fontos. A szabályozókról lesz vita, de ezen túl kell lépni, túl kell lépni azon, amit ma javasolnak, mert ha nem, akkor nem fogunk megfelelni a gazdák elvárásainak, főleg a jelenlegi válságban. Legyen az a tej, a gabona, vagy bármi más mezőgazdasági azatban. Valós szabályozó politikára van szükség, ez, erről kell, hogy szóljon a vita, közöttünk is. Végezetül a nemzetközi kérdésről szeretnék beszélni, egyértelműen el kell mondanunk a mezőgazdasági bizottság szintjén, hogy Európa a jövőben nem állhat olyan stratégia mögött, hogy a nyitásról tárgyaljon, amikor az iparok, ipart és a szolgáltatást akarja támogatni. Ma így tárgyalunk európai szinten, és ez az, ami rendszeresen tönkreteszi a mezőgazdaságot és az élelmiszer ellátást. Ez az, amit meg kell védenünk, hogyha európai szinten védeni akarjuk a mezőgazdasági politikát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ellen Garcia következik. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm, biztos úr, hogy alkalmunk, nyíl, alkalmunk nyílhatott erre az eszmecserére, és azt is megköszönöm, hogy nyilvános vitát szeretne ezzel kapcsolatban nyitni. George Lyon jelentése számomra rendkívül pozitív, jó kiindulási pont, megköszönöm azt. Én egy olyan dologról szeretnék beszélni, amelyt a, amelyről a gazda, gazdák gyakran beszámolnak, ez pedig az, hogy szeretnének ismét versenyképesek lenni. Azt kérik a parlamenttől, hogy nyomást gyakoroljanak a bizottságra és a tanácsra, hogy érjük el azt, hogy egyenlő feltételekkel működhessenek, dolgozhassanak. Ez csak bizonyos feltételek mellett valósulhat természetesen meg. Például milyen intézkedések szükséges ahhoz, hogy a mezőgazdászok ne legyenek a különböző hatalmi viszonyok áldozatai? Vagy hogyan lehet azt elérni, hogy kicsit stabilabbak legyenek a mezőgazdasági árak? Hogyan lehet a VTO-n belül a reciprocitást elérni? Hogyan lehet a környezetvédelmi vagy élelmiszerbiztonsági normákat reciprokká tenni? Ott vannak a két oldali, kétoldalú bilaterális megegyezések harmadik országokkal, például Marokkóval. Nos, a harmadik országokat gyakorlatilag semmi nem kényszeríti arra, hogy betartsák ezeket a megegyezéseket. El lehetne írni azt, hogy a harmadik országok be is tartsák azt, amit aláírnak egy velünk megkötött egyezményben, hiszen az Európai Unió maximálisan betartja azt, amit egyszer aláírt, amit megígért. Ezt is meg kéne oldani. 2013-tól milyen szerepe lesz a mezőgazdaságnak? Milyen pénz összegekkel gazdálkoz, ö, gazdálkodhat. Hiszen azt láthatjuk, hogy nagyon fösvények a tagállamok, nem igazán szeretnének ilyen célra pénzt adni. Elnök, Márk Tarabella következik. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, először is üdvözlöm Önt. De nem csak azt, hogy Ön az európai agrár biztos, hanem több agrárium biztosa is. És üdvözlöm ezt a metaforát is a fával meg az erdővel. Na most George Lyon ö, jelentésére utalva beszélünk sokat az élelmiszerbiztonságról, ö, arról is, hogy ö, milyen fontos odafigyelni a különböző régiókra, ö, a gazdákra, hogy a mezőgazdaság területén szükségünk van minden európai gazdára, hogy fenntartható mezőgazdasági politikát hozzunk létre. Nos, ezeket az értékeket mind osztjuk, mindezek érdekesek. A 19-es bekezdésben George Lyon, és idézem, különböző problémákról beszél a piacon, az áringadozásokról, stb., és hogy nincs erre megoldás, Biztos úr, szeretnék önhöz fordulni. Nagyon örülök, hogy utalt a tejre, hogy nem akart 2013-ig várni, hogy intézkedjen. De a tej ugye olyan ágazat, amely a többit is maga mögött tudja, megint csak utalnék a fára meg az erdőre, mert ott van a hús és az összes többi ágazat, és ugye nem szeretnék itt a részletekbe menni, mert ma nem ez a cél. Biztos úr, ugye nyilván egy olyan szerepet vállal fel, mint a regulátoré, hogy szabályozza a különböző piacokat. Tudom, hogy messze vagyunk, messze vagyunk stresszától és a kap kezdeteitől, de hát ugye a laissez-faire politika bemut, végül is bebizonyította, hogy ennek vannak korlátai is. A gazdáknak minden feladatot el kell tudniuk látni majd, amit a jövőben elvárunk tőlük, és ehhez elsősorban stabilitásra van szükség. Úgyhogy szeretném, ha elmondaná biztos úr, hogy milyen szerepet szán önmagának, mint a piacok regulátorának, és mint a különböző állami hatóságok képviselnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Bové alelnök úr következik. Utána Tabajdi úr. Köszönöm szépen. Nyilván én is szeretnék szólni a biztos úr után és a jelentés készítője után. Úgy gondolom, hogy igen pozitívként értékelhető, hogy mindenki globálisan szeretne látni, és szeretné látni a jövőt. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos mindez. De vigyázzunk, ne térjünk vissza 91-re, amikor a Magseri jelentés megszületett, és ami olyan fontos volt, és mindenki úgy üdvözölte, mint óriási előlépés, a gazdákat figyelembe veszi, új koncepció a kappal kapcsolatban. Azok az eszközök, amelyek ebből születtek, teljesen ellentétesek voltak a McKevy jelentésben megfogalmazottakkal, és nagyon sok felhördülés volt tapasztalható Európa szerte, mert annyira csalódottak voltak a gazdák. Úgyhogy igen, szükség van a vitára, a polgároknak részt kell ebben venni, a gazdaszervezeteknek is, de nyilván ahhoz, hogy mindennek hitelessége is legyen, és az megerősödjön, a megfelelő intézkedéseknek is és eszközöknek is meg kell születniük. Ugye visszatértünk 58-ra. Nagyon fontos, hogy emlékeztessünk arra, hogy mik voltak az alapjai a kapnak. Ez volt az első eszköze az, a békének Európában. És ez nagyon fontos. A béke, a mezőgazdasági politika, élelmezés politika, mint eszköz a béke fenntartásáért. Ez az akkori Európában, a 27 Európájában is igaz. Mert ma azt gondolom, hogy azt várják el Európától, főleg a harmadik országokban és a déli országokban, hogy az európai mezőgazdasági politika ne álljon szemben a többivel. Ez szerintem nagyon fontos a kap célja, hogy élelmezze minőségben, mennyiségben az európaiakat, nyilván a környezet is fölvetődik, és a foglalkoztatottság is. Tehát ezen kérdések összességében megvan a konszenzus. De ami a harmadik országokat, a déli országokat illeti, és az velük való kapcsolatot, ez nagyon fontos. Ma elég nagy a probléma, mert ma a VTO diktál. És ezt sokan említették. Új adatokra kell helyezni ö, a jövőt. Nyilván a világpiaci árak fontosak. És ma az európai árakat ezek szabályozzák. Pedig mindenki tudja itt is, és a bizottságban is, hogy ezeknek semmi reális gazdasági értéke nincs. Csak a dömping miatt születnek, Európában is, és a világ minden más táján is. Úgyhogy a VTO-val való kapcsolatunkat újra fel kell, felül kell vizsgálnunk, hiszen igazságszolgáltatásra van szükség Európában, de nemzetközi szinten is. És ugye itt térünk vissza a béke kérdésére, illetve arra, hogy békepolitikát folytassunk. Végezetül. Talán felvetnék egy olyas valamit, amit meg kellene vitatnunk, és amit nem láttam a kérdések között, ami nem más, mint a földhöz való hozzáférés, a föld védelme a jövő generációi számára. Szükség van arra is, hogy Európa egyrészt garantálhassa a fiatalok számára azt, hogy igenis hozzáférnek a földhöz, annak ellenére, hogy mennyire összetett az egész kérdés minden egyes országban, de főleg védeni kell a, a földet az urbanizációval szemben, meg kell tartanunk a művelendő területeket. Köszönöm. Hogyha mindenki szóhoz szeretné jutni, akkor kérem, hogy gyorsabban tegyék fel a kérdéseket, Tabadi úr. Miszer. Elnök úr, biztos úr. Tökéletesen igaza van. Meg kell győznünk az adófizetőket. De az érvek, érveink rendkívül eltérőek. Nincs me- e- kielégítő logika az érvek vonatkozásában a kapról. Például ami a környezetvédelmi és szociális javakat illeti, ez rendkívül erőteljes érv. De nem léteznek becslések, számítások azzal kapcsolatban, hogy milyen előnyel jár majd mindez az egész társadalom számára. Mindez, amit a gazdák állítanak elő és a piac nem működik. Ez bizony nagy probléma. Nem lehet tudni sem az árakat, sem a költségeket. Az esetek legnagyobb részében a környezetvédelmi és szociális termékek vonatkozásában. És a 2020-as stratégia első verziójában semmi utalás nincs a közös mezőgazdasági politikára. És ha meg kell győzni az Európai Bizottságot, Barózó urat, a pénzügyminisztereket, és még a zöld gazdasághoz is kell alkalmazkodnunk az innovációval, az új célokkal, amelyeket Barózó úr fogalmazott meg, megint csak nagyon fontos feladatunkról kell beszélnem. Aztán biztos úr, van még egy másik kérdés is az új tagállamok felzárkózása. Említette a, a sokszínűséget. A 27 tagállam az európai mezőgazdaságban, de 2013-ig az új tagállamok nem lesznek képesek a felzárkózásra. Lesz-e erre mód ezt követően? Aztán van egy konkrét kérdésem is. Az Európai Bizottság miért fordult az Európai Bizottsághoz a tanács ellen, az új tagállamokban való felvásárlások moratóriumával kapcsolatban. Ha az új tagállamok nem kapják meg ennek a tilalomnak a meghosszabbítási lehetőségét, az probléma lesz minden új tagállamban. Mi ennek az oka, biztos úr? Nem értem a logikát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Delange. Képviselő következik, aztán Schmidt. Um, köszönöm. Szeretnék gratulálni. Sőt, megköszönöm a biztosnak, hogy eljött, és köszönöm kollégámnak azt a jelentést, amely minden alapelem benne van, és ahogy gyakran történik, egyet kell csak a zöldek első felszólójával, kicsit túl optimista következtetés az, miszerint a kap teljesítette a kitűzött célokat, és méltányos jövedelmez juttatta a gazdákat. Ez egy picit túl lelkes kifejezés, talán mondjuk így, eufemizmussal. Aztán néhány megjegyzés. Liberális számára az innováció szerintem túl későn áll a jelentésben. Egy holland liberális kicsit korább első lapra tette volna az innováció ügyét. A klímaváltozás kapcsán pedig helyesen fogalmaz a szöveg, a talajvédelem fontosságát aláhúzva, a CO2 megkötésében, meg a CO2 kibocsátás csökkentésében, azonban túl korlátozott ez a megvilágítás, mert nagyon sok ágazatban nincs elég talaj, az intenzív termelési mód tehát nagyon nagy szerepet játszhat, például az üvegházak működése hazámban a CO2 kibocsátás kapcsán jelentős szerepet játszik. Ezeket az ágazatokat, a gyalágazatokat is jobban kéne kidomborítani. Egyetértek az objektív kritériumokról írottakkal, és arról is, azzal is egyetértek, hogy alá kell támasztanunk a kifizetéseket, a költségszerkezet, a vásárlóerő kérdése is figyelmet érdemel, és az Európai Bizottságtól mindig megkérdezem, amikor erről, ez, erről beszélünk, hogy mi a helyzet a pilot projektekkel, amelyeket az Európai Parlament kér több éve, kérve azt, hogy vizsgáljuk meg a lehetőség szerinti objektív kritériumok lehetőségét. Újra és újra kérjük az erre vonatkozó tanulmányokat és pilotprojektet, és amikor mindig, amikor a biztosra nézek, ezzel kap, kérdezek kapcsolatban, akkor mindig döbbenten néznek rám, mintha újdonságot mondanék, és akkor azt mondják, hogy hát majd persze visszatérünk erre majd, majd válaszolok később, aztán nem jön válasz. Remélem, biztos úr, ön nem ezzel a gyakorlattal él majd, ahogy elődeítették. Két tisztázandó kérdés, a jelentéstevőhöz intézett kérdések. Említette, hogy a kapott egy több funkcionális élelmiszer szakpolitika keretei közé kell helyezni. Mit jelent ez, és milyen egyéb részei lesznek ennek az élelmiszerpolitikának, amely a kap hogyan illeszkedik ezekhez az elemekhez. Ez nem teljesen világos számomra. Utolsó kérdésem pedig, hogy amikor a történeti kifizetések rendszerétől tovább lépünk, emléktette angolul, to make it land, hollandul nem is tudom lefordítani ezt, a kifejezést, to make it land, hogyan lehet landoltatni ezt. Ez egy brit probléma is egyben, de hogyha elti- tovább lépünk a történeti kifizetésektől, akkor óriási a sorbaállás. Ugye minden, például fogorvos, akinek Shetland pulnévenek, és van egy kis földje, meg, meg vikendháza, az rögtön gazdává válik, és sorban áll majd támogatásokért, holott semmi köze az élelmiszertermelés tényleges tevékenységéhez. Tehát a történeti kifizetések rendszerétől tovább lépve, hogyan tudjuk fenntartani a kifizetéseket úgy, valamilyen módon, hogy azok valamiképp az élelmiszertermelés tényleges tevékenységhez kapcsolódjanak, mert Nagy-Britanniában ez nagyon fontos égető kérdés. Schmidt képviselő következik és mindenkit arra kérek, hogy próbálja meg röviden hozzászólni, mert különben valaki nem jut szóhoz. Az... Nem állok, rövid leszek. Gratulálok Skót kollégámnak, aki nem frakciótársam ugyan, de egyetértek a gondolataival. Csak apró kérdésekben nem értek egyet, alapvetőben nem. Azonban panasszal kezdem, elnök úr, senki sem említette, holott nagyon csalódott csalódásokat okozó dolog, hogy a fejlesztési szakbizottság nem lemondott erről a jelentésről, holott a, a fejlesztési kérdésekben nagyon fontos a kap kérdésköre. Nem csak a, a kap költségvetése miatt, hanem tematikai miatt is. Úgyhogy érdemes van újra gondolni annak a szakbizottságnak ezt a hozzáállását, mert az inputjuk fontos volna számunkra is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, az LFA része a kapnak, a földrajzi ö, sajátságokért való kompenzáció a kapon belül fontos, a regionális döntéshozási eljárást is érvényesítenie kell, érvényesíteni kell, mert nem feltétlenül a tagállami hatóság az illetékes. Az aktív gazdálkodás tekintetében látunk, hogy a mezőgazdasági költségvetés nyomás alatt van, a lakosság növekszik világszerte, és a nem élelmiszer jellegű termelést újra kell értékelni. A kap legfőbb célja az termelés kell legyen, ellenkező esetben nem megfelelően, nem hatékonyan használjuk fel a közpénzeket, hanem ez a kap fő célja. Tehát a, a, a, a dohány, meg az egyéb termelés lehet, hogy vidéki termelés, de nem élelmiszertermelés, és ilyenképpen nem a kap homlokterébe tartozó tevékenység. Különösen aggódom azért, hogyha minden mi, a mi szabadság akar megcsinálni, akkor végül nem tudunk eredményre jutni. Látnunk kell, hogy a kapköltségvetése példátlan nyomás alatt van, és ha túl sok célt tűzünk ki magunk elé, akkor a végén nem tudjuk egyiket sem teljesíteni. Úgy tűnik, hogy a DG Agri túl sok szakpolitikai területre koncentrál, holott nincsenek meg a forrásai a költségvetés megvédésére. A zöld növekedés témája pedig ebben a jelentésben erre utal. El kell gondolkoznunk a felől, hogy a strukturális alapokból finanszírozunk inkább a zöld növekedést, nem a kap eszközeiből. Köszönöm szépen, Olenicskek következik most. Bardzo, panie komisarzu, dziękuję za tą wizytę, dziękuję również sprawozdawcy. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, megköszönöm, hogy eljött ide a szakbizottság ülésre, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Szeretnék arra utalni, amit a biztos úr mondott itt ma, illetve ezt már korábban is elmondta a meghallgatáskor, és talán egyéb alkalmakkor is. Azt hiszem, a mai ülésnek az a legfőbb következ, vagy az a legfőbb tanulsága, hogy ezt vagy azt muszáj megtennünk, majd meg kell tennünk, kötelességünk, hogy ezt megtegyük. A kérdés az, hogy ezt hogyan kell megtennünk, és pontosan ez a kérdés mozgatja a mezőgazdászokat is. Biztos úr, azt hiszem, a válaszok, válaszokat egy részben öntől kell várnunk. Nekünk is a mi kérdéseinkre is válaszolni kell, és a gazdák kérdéseire is. Ezután következik a közvita, vagy nyilvános vita, a szakértők fogják ezt véleményezni, és azt hiszem, hogy kiváló a ö, nyilvános vita mechanizmusa itt a parlamentben, illetve az EU-ban. Szerintem nem édesapámnak, nagyapámnak, vagy a szomszédomnak a véleménye a legfontosabb abban, hogy hogyan kell a kapot megreformálni. Valóban dra- drámai a vidék helyzete. Valóban meg kell változtatni a jelenlegi helyzetet, de hogyan? Lenne egy konkrét kérdésem ezzel kapcsolatban. Biztos úr, az expozéjában már elmondta, hogy olyan helyzetet kell elérni, hogy a kifizetéseket igazságosan osszuk szét. Kérdés csak az, hogy ezt mit jelent? Valóban felrek, igazságosak szeretnénk lenni. Nem kismértékű a kapra fordított költségvetés, remélem, hogy meg is marad ez legalább ekkora, de hogyan érjük azt el, érjük azt el hogy igazságosak legyünk? a területhez kössük, a művelt területhez, hektár számhoz kössük a kifizetéseket, vagy a biotermeléshez, hogy mennyire ökológikus, ökológikus a termelés? Azt hiszem, hogy konkrét intézkedésekről kéne én már eszmét cserélnünk. Nagyon sok szakpolitikus és szakértő vitatja ezt a kérdést, sok javaslat hangzott el és azt gondolom, hogy a múlt hagyományai igen tanulságosak. Ez pedig azt mutatja, hogy haszontalan tevékenységekre komoly pénzőgeszegeket lehet elpazarolni, viszont hogyha az ember megfelelően hatékonyan használja akár limitált forrásait, akkor abból is ki lehet, akkor abból is profitálni lehet, és erre volt példa, nagyon bonyolult, komplikált időkben is meg lehetett ezt oldani. A kapnak igen nagy a költségvetése, remélem, hogy ez megmarad, de ennél a költségvetésnél sokkal fontosabb az, hogy hatékony legyen a mezőgazdaság, a gazdálkodás. A jelenlegi kifizetési rendszer nem tökéletesen fair vagy tisztességes, nem tudom, hogy mi lenne az. A kérdés csak az, hogy ezeket a forrásokat hogyan kell, hogyan lehet újra elosztani. Ha erről nem beszélünk, akkor oda jutunk, hogy 2013-ban is, vagy 2013 után is mindenki nagyobb és nagyobb összegeket fog igényelni. Kérdés az, hogy ezt hogyan lehet megtenni, elnök? Auken képviselő uz klātbūtni komitejas sēdē. Tāpat arī eh, es gribu izteikt savu atzinību ziņotājiem. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy eljött körünkbe. Angora váltok, mert hogy szeretném, hogyha nem veszne el egyetlen nüansza sem mondandómnak. Tehát a lett farmerek gazdák nevében eh, szólalok fel, és vissza is jelzek majd nekik, elmondom a lett gazdáknak, hogy mi hangzott itt el. A lett gazdák üdvözlik azt a konszenzust, mely alapján a történeti kifizetésektől tovább lépés történik a közvetlen kifizetésekben. Világos, objektív kritériumokra alapul majd a kifizetés. Ugyanakkor nyitva marad a kérdés, hogy mikor történik ez meg. Jelentéstevünk egy belépési időszakot javasol 2020-ig terjedően, ami a kiigazításokra elég időt hagyna az új valósághoz a kiigazításokhoz. Ám a gazdák és az állampolgárok nem csak Lettországban, hanem minden új tagállamban jóval kevesebb közvetlen támogatást kapnak, mint az új régi tagállamokban, és nem látják jogosságát ennek a hosszú átmenetnek. Semmi sem marad, maradandóbb, mint az átmeneti megoldások, ezt már láttuk korábban is. Azért kérjük, hogy méltányos egyenlő elbánást kapjanak az EU-ban dolgozó gazdák már a következő költségvetési időszaktól kezdően. Nem csak arról van szó, hogy több, nem arról van szó, hogy több közvetlen kifizetésre tartanánk igényt, hanem az egyenlő elbánásról, méltányos rendszerről van szó. Még akkor is, hogy ez abszolút értékben kevesebbet jelent. A méltányos versenyt jelenti ez az Európai Nobel piacán, nem arról, hogy több és egyre több adófizetői pénzre tartunk igényt. Ugyanakkor politikus vagyok, és szakpolitika alakítóként látnunk kell, hogy egyetlen szakpolitika sem ö, bír el azonnali hatalmas változásokat. Ezért nagyon fontos az, hogy az átmeneti minő, belépési időszak is méltányos, egyenlő elbánást biztosítson egy többsebességes agrárpolitikai uniót létrehozva csak ezt tudják az európai polgárok támogatni. A lett farmerek támogatják azt is, hogy nem léphetünk vissza a termeléshez kapcsolódó támogatások rendszeréhez, erre való határozottságot támogatjuk, üdvözöljük. És azt is, hogy minden közvetlen kifizetést le kell választani teljes mértékben a, vált, a termeléstől, és nem kaphat költségvetési, tehát tagállami támogatás sem az ilyen jellegű termelés. A moduláció pedig nem lehet része a jövő agrárpolitikának, mert súlyosan alása a jelenleg működő rendszert, és fenntartja a méltánytalan különbségeket az egyes tagállamok és egyes régiók és egyes gazdák között. Köszönöm szépen, ott képviselő, és aztán Garfia Pérez úr. Kérem, tartsák be a két percet, mert különben nem jut mindenki szóhoz. Thank you, uh, Köszönöm Elnök úr, megköszönöm biztos úr expozéját. Örömmel hallottam, hogy erős kézzel fogja majd a kap reformját köz, ö, kezelni, és ehhez természetesen komoly költségvetés is kell. Valójában már válaszolt részben a kérdésemre, ez pedig a tejkvótákhoz kapcsolódott. Észak-Írországban választókörzetemben sok gazda nagyon kemény helyzetet él meg tejgazdálkodásban, és soha nem hallott alacsony árak okoznak problémát. Kérdés az, hogy milyen piaci intézkedéseket szeretne bevezetni, hogy ezt a problémát megoldják. Arra kérem, hogy sürgősen lépjen fel, sürgősen segítségre lenne szüksége a tejgazdáknak. Ilyen hihetetlenül gyorsan változó tej árakkal nem, tudnak, nem tudják fölvenni a versenyt, a tejgazdák nem tudnak így dolgozni. Most George Lyon jelentéséről szeretnék beszélni. Először is megköszönöm ezt a jelentést. Sok dicséretes dolgot olvashatunk ebben, de az északi ír gazdász, gazdák védelmi ö, szempontjából el kell mondani azt, hogyha az általány rendszerhez, ö, általány rendszert fogadnák el egész Európában, az mindenképpen ö, komoly hatással lenne az ír gazdákra. Kérdés az, hogy hogyan is definiáljuk az aktív gazdálkodást, hogy értelmezzük a föld használatot és az élelmiszer gazdálkodást. Ami a társfinanszírozást illeti ezzel kapcsolatban óvatosan kell fogalmazni, ez véleményem szerint ahhoz is vezethet, hogy a legtöbb gazda, főleg Észak-Írországban nem este ugyanolyan elbírálás alá, mint kontinentális társai. A részlet, az ördög a részletekben rejlik, ahogy ezt Észak-Írországban szoktuk mondani, úgyhogy nagyon fontos az, hogy hogyan fogjuk megvált, hogyan változik majd a, ez a vita, ez a nyilvános vita itt a parlamentben, illetve Londonban. Köszönöm szépen, most García Pérez úr következik, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom azokhoz, akik gra- gratuláltak a biztosnak, illetve Lion úrnak. Nagyon érdekes vitát nyitunk most meg. És ne felejtsük el, hogy jelenleg az állat és növénytermelés, növénytermesztők milyen bizonytalan helyzetben vannak Európában. Európában jelenleg a mezőgazdászok várakozva fordulnak az európai intézményekhez és e- a parlamenthez. Azt várják, hogy a kihívásokra választ tudjunk találni. Ezekről a kihívásokról beszélünk ma. Gyakorlatilag mindenki eddét ért ebben, például élelmiszerbiztonság, foglalkoztatás a vidéki területeken, a klímaváltozás elleni harc, stb. stb. Tehát tudjuk, hogy milyen kihívásokkal, problémákról van szó. A kérdés csak az, hogy hogyan válaszolunk ezekre, milyen megoldást találunk, választ találunk úgy, hogy ez kielégítő legyen az európai állattenyésztők és mezőgazdászok, növénytermesztők számára, akik jelenleg, mint említettem, nagyon nagy bizonytalanságban élnek. Beszéltünk a közvetlen kifizetésekről, de ne felejtsük el azt, hogy 2013-tól új ö, pénzügyi tervünk lesz, és talán a piaci intézkedések képesek lesznek arra, hogy egyfajta egyensúly alakoz, alakuljon ki a mezőgazdaságban. Nem csak a támogatásokról, kifizetésekről van, beszélünk most, hanem arról is, hogy az agro élelmiszer piac hatalmi viszonyaiban egyfajta egyensúlyt kéne kialakítani. Tehát ezekről a kihívásokról van szó, végezetül egy kérdést szeretnék fölvenni. Kezdő expozéjában a 2020-as stratégiára utalt, a legutóbbi európai csúcson volt szó erről, konkrétan arról, hogy a KAP reformja hogyan járulhat hozzá a 2020-as stratégia megvalósításához. A mezőgazdaság tehát stratégiai szektor Európában. Kérdésem tehát, hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan járul hozzá az új kap a 2020-as stratégiához? Megint asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a biztos úrnak, meg a jelentéstevőnek a mai vitáért, amely nagyon ö, igényes volt és érdekes. Mégis, én gazd, ha gazda volnék, akkor alapvető kérdésként tenném fel, hogy vajon világos irányzatást ad-e ez egész nekem? És ha nem, akkor a gazdák számára az mondható, hogy nem teljesen világos mindez. Ahogy a biztos úr mondta, lehet, hogy a sietséget lassan kéne csinálni. A közvitáról sok szó esett, és ez üdvözlendő, de engem idegesít a túl sok a közvita az alapirányt illetően, mert az embereket először tájékoztatni kell, mielőtt a vitában értelmes inputtal élhetnek. És a fogyasztók, akik magas minőségű élelmiszert vásárolhatnak, együtt éreznek a gazdákkal, és a gazdák nehézségeit átérzik, szerintem. Úgyhogy e, én értelemben is érdekes lesz látni a konzultáció eredményeit. Szerintem a biztos e, jobban, e, vannak eszközei biztosnak, hogy jobban lássák, jobban fel lehessen mérni a jövőt, mert az elmúlt időszakban az ár színvonal összeomlásában szakértelem hiány volt érzékelhető. Talán a biztos úr nem ma, hanem később válaszolhatna arra a kérdésemre. Ugye sok vita esik a támogatások felosztásáról a termelők között, ki mit kap, ki mennyit kap, erről a, erről a sajtó is sokat foglalkozik. Világosan kéne fogalmaznunk, hogyha, hogyha változtatnánk a közjavakért való ki, támogatások kifizetését, akkor látunk el azt, hogy a nagyobb termelők természetesen a korábbi termelési mennyiségét nagyobb pénzeket kapnak. Tehát a biztos visszatérhetne bizonyos elemzéssel a kifizetések felosztását, illetően az egyes forgatókönyveket felvázolva. George Lyon jelentése kiváló, és nagyon konkrétan beszél, nagyon konkrét elveket határoz meg. A költségvetést illetően a 45-ös cikk arról beszél, hogy fenn kell tartani a költségvetést, meg az 57-es, meg 59-es pont azt mondja, hogy növelni kéne a kap költségvetését. Itt némi ellentmondást érzek. A 60-as pont a bioüzemanyagokkal kapcsolatban nagy gondolatok, nem tudom, hogy a tagállamokat érdekli és nem tudom, hogy az Európai Unió tudja -e pontosan, mit csinál. És ezáltal a gazdák világosan látják el a célokat. És szaladok, futok ki az időből, gyorsan mondom, a, látnunk kell, hogy a gazdák nem kapnak méltányos árat a, a termékeikért, és ha a, a fogyasztók nem fizetik meg az árat, akkor valahol meg kell találni ennek a forrását, és végül a zöld szó, az új arany szó, ez kicsit aggaszt. Ne higgyük azt, hogy minden zöld az, az jó, amiről, amit zöldnek, zöldre festünk, az majd jó lesz. Látnunk el, hogy sokszor tévesen értelmezzük ezt a fogalmat. Köszönöm szépen, Anilis! És a következő hozzászólóknak már csak egy percem van. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszautalni egy konkrét pontra, illetve arra, hogy nem utaltunk egy pontra. A Lion jelentés egészében jó, és figyelembe veszi az európai gazdaság, mezőgazdasági modell sokféleségét. Ám nem utal arra a tényre, hogy Dél-Európa sajátságos helyzetben van, különös tekintettel a változás problémájára. A bizottság felmérése szerint Dél-Európa olyan súlyos gondokkal kell szembenézni a közeljövőben. Az is ismeretes, hogy az, az alternatív, a mezőgazdasággal szembeni alternatív jövedelemforrások is csökkenőben vannak. A téli turizmus, az erdészet, erdőgazdálkodás egyéb alternatív jövedelem források szűkülnek. Különös figyelmet érdemel ez, és meg kell találnunk a, a megoldásokat, mert gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes területek a jövedelmek diversifikációjától elesnek, és ezáltal a közjavak termelése is csökken ezeken a területeken az éghajlatváltozás hatására. Úgy tűnik tehát, hogy az éghajlatváltozás bizonyos területeken lehetetlenül tesz alternatívákat, és a gazdasági társadalmi fenntarthatóság ezen területeknek problémává válik. Kezelni kell ezt a kérdést. Gyakorlatban például elsivatagosodást jelenthet ez, ezeken a területeken. Hogyan lehet tehát ez ellen, mindezek ellen fellépni, anélkül, hogy tovább torzítanánk a rendszert? És hogyan lehet megakadályozni azt, hogy megfosszuk a fenntartható jövő lehetőségétől a területeket. A társfinanszírozás is beléphet -e itt, vagy csak az EU költségvetésre támaszkodva lehet támogatni ezeket? Az örökölt hátrányos helyzetet figyelembe veszi a támogatás, és próbálunk-e más diversifikált tevékenységeket is támogatni ezeken a területeken? Milyen más tevékenységek lehetnek, és hogyan lehet őket támogatni? Thank you, Chairman. The president, uh, Köszönöm, elnök úr. A biztos úr említette az éghajlatváltozást tíz alkalommal még hozzá legalább. Ez engem elkeserít, mert a két elmúlt tél mutatja a, az, az IPCC állításainak nem indokolt voltát. Ha erre felé megyünk tovább, akkor bizony a gazdák nehéz lesz. A, ugye azt mondják, hogy a, korábban a, gazdák azt mondták, hogy a CO2 megkötik a termékeik, most meg ők a rossz fiúk, mert azt mondják, hogy a teheneik, a marháik, az állataik borzasztóan egy CO az okozó gáz bocs, mennyiséget bocsátanak ki. Biztos úr, mennyire hallgat ön ezekre a CO2-vel riogató emberekre? Nagyon fontos van tudnunk. Köszönöm szépen, Reimers kollega, de csak egy perc van. Ma hallottuk, hogy a kap társadalmi igényeknek kell megfeleljen. Ez egy nagyon nagy igény, nagyon magas cél. Ugyanakkor érzékelhető egy olyan veszély, hogy elidegenedünk a gazdák napi gyakorlatától. Figyelemmel kell legyünk arra, hogy e vita ne veszítse el a talajt a lába alól. És azok a döntések, amelyeket meghozunk, valóban végrehajtatóak legyenek a napi gyakorlatban. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a gazdák nak időt hagyjunk, energiát és lehetőséget, hogy a, azzal foglalkozzanak, ami a nevükben van, azaz, hogy gazdálkodjanak, megműveljék a földeket és élelmiszer termeljenek. Chiude l'onorevole Sikereski per un minuto. Szekereszki képviselő utolsónak egy percben. Csak egy-két megjegyzést engedjenek meg. Úgy gondolom, hogy a kap keretén belül már elértünk nem kevés eredményt. Persze meg kell reformálni az európai mezőgazdaságot, úgyhogy jó, beszéljünk változásokról, de ne felejtsük el a múlt vívmányait sem. A másik megjegyzésem a következő. Nem tudom, megvan-e a tagállamok és a többi fél közötti konszenzus ugyanúgy, mint ahogy itt Például abban a tekintetben, hogy hogy akarunk a gazdákhoz fordulni, mert a gazdák általában igen konkrét kérdéseket tesznek föl. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Most van még néhány percünk George Lyonnak természetesen. Talán nem mindenre kellene válaszolnia, egy-két-három percben csak. Ez nagyon fontos, mert aztán konklúziót kell, hogy tegyen, tehát először George Lyon, utána Csiolos úr. Well, can I first of... Ha mindenek előtt megengedik, megköszönöm képviselőtársaim a feltett kérdését és a pozitív hozzájárulásokat az eszmecseréhez. Nagyon sok olyan területet érzékelek, ahol, ahol jelentős egyetértés uralkodik, meg vannak olyan pontok is, ahol további vitára lesz szükség. Fontos, hogy elkezdjük ezeket, például jövő héten Strasbourgban, az árnyék előadókkal elkezdjük a felvetett problémák vitáját. Két-három pontban tisztáznék, meg konkrét kérdéseket is kaptam. Delong úr a puszta földekről, vagy mesztelen földről beszélt. Ez olyan problémára utal, amely Skóciában és egyes szigeti területeken fennáll, ahol, ahol hatalmas területek nem kaptak közvetlen támogatást, és hogyha a terület alapú támogatásra lépünk tovább, akkor nagy súlyos hatása lesz a, a célzott pénzek kihelyezésére a gazdákhoz. E, itt az a felmerült a gazdák, hobbi kertek ügye, hogy hogyan lehet ezeket kizárni a rendszerből. Angliában ez, ez fontos kérdés, és gondoskodnia is kell a rendszernek erről. Keneti asszony aggályt fogalmazott meg a phasing in időszak a történeti kifizetésekről a területalapúra való átmenet idejének hosszával kapcsolatban. Itt azonban a kifizetési rendszer és nem a költségvetési változások ügyéről van szó. Tehát ez nem, nem, a, nem azt tart 7 évig, hanem a rendszerbeli átállást telik ennyi időbe. Ennyit akartam tisztelésként elmondani, köszönöm a konstruktív vitát, megjegyzéseket, kiegészítéseket. Remélem, hogy ezek alapján dűlőre jutunk, és a szakbizottságunk erőteljes hangon tud majd felszólalni, kialakítva a jövő agrárpolitikáját. Grazie George, grazie. Köszönöm George. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, eh, mielőtt eh, a biztos úrnak adnám meg a szót, és megköszönném, hogy eljött hozzánk ma. Tehát eh, szeretném emlékeztetni mindenkit, hogy a módosító indítványok beadásának határideje április 27-e. Tehát ez az utolsó nap, amikor be lehet adni a módosító indítványokat. Április 27-e nyilvánvaló várunk szép számban módosító indítványokat, és ugye le kell őket fordítani. Most, hogy lezárjuk ezt a fontos vitát. A pák jövőjéről megadom a szót még egyszer Csolosz úrnak. És örülök annak, hogy az hogy sor kerülhetett erre a mai vitanyitóra. Tessék, Dácsán, megadom neked a szót. Euh, de je bien. Tudom nagyon jól, hogy euh, még módosító indítványokat kell beadni itt a szakbizottságon belül, hiszen különös, különböző lépéseket kell tiszteletbe tartani, és aztán a plenáris vita. Mindenesetre el szeretném mondani, hogy nagyra értékelem az eddig végzett munkát, nyilván a javaslatban is benne lesz, de már is látható, hogy vannak eltérő vélemények ebben a témában, úgyhogy képzeljük csak el, hogy mekkora feladat áll a bizottság előtt a különböző vélemények alapján valamilyen összefüggő, koherens, logikus javaslatra jutni. De ugyanakkor figyelembe kell venni, amennyire csak lehet ezt a sokszínűséget. Értem azt is, hogy McGuinness asszony azt szeretné, hogy az Európai Bizottság pontosabban, világosabban fogalmazza meg, hogy milyen irányba haladjunk. Egyetértek azzal, hogy a bizottság előtt nagy a kihívás ebből a szempontból, de ha túlságosan pontos irányt szabunk az eseményeknek, nem marad manőverezési lehetőségünk. Úgyhogy nem föltétlenül azért nem akarok most konkrétan ö, válaszolni, mert most kezdek el gondolkodni. Nyilván elkezdtem már akkor ezt tenni, mikor a meghallgatáson önök előtt álltam. Nem akarok túl gyorsan pontos válaszokat adni, mert nem akarom annak a kockázatát ö, előidézni, hogy ö, akik pontos válaszokat tudnának adni, ne tehessék ezt meg Nos, a meg nem rendezett viták számomra azért fontosak, nem azért, hogy még komplikáljuk a helyzetet, hanem azért, hogy határozottan meghatározzuk a problémákat és az irányt, amiben haladni szeretnénk. A közvetlen támogatásokkal kapcsolatban voltak megjegyzések és kérdések. Hogy milyen kritériumok alapján? Nevezetesen az volt a kérdés, hogy hogyan is osszuk el a közvetlen támogatásokat. Orleanszki úr kérdés, tehát talán ő már nincs itt. Én azt mondanám, hogy először is fel kell tenni ezt a kérdést, hogy miért adjunk közvetlen támogatásokat. Aztán lehet elkezdeni azon gondolkozni, hogy hogyan osszuk el őket. Először fel kell kér- tenni a kérdést, hogy miért adjunk ilyeneket. Ha nincs válasz erre, akkor továbbra is problémás lesz megindokolni ezeket a közvetlen támogatásokat az adófizetők előtt, akik nem értik, hogy miért van ezekre szükség. Addig, amíg az emberek ezt nem értik meg, addig nem beszélhetünk az elosztásukról sem. Először a célokat kell meghatároznunk, hogy mit is akarunk elérni ezekkel. Voltak olyan kérdések is, amelyek nem közvetlenül a kapra vonatkoztak, azért szeretnék válaszolni rájuk. Például a bilaterális megállapodások, a harmadik országokkal kötött megállapodások vonatkozásában, illetve hogy az adott termékeket hogyan lehet befolyásolni. Azt hiszem Garcia asszony kette föl ezt a kérdést. Ami a bilaterális megállapodásokat illeti, a mediterrán ö, ö, térségben vannak védzáradékok, amelyek lehetővé teszik, hogy védekezhessünk bizonyos termékek esetében. De a határon való ellenőrzés a tagállamok feladata, a nemzeti hatóságoké, akiknek a közösségi szabályok alkalmazását kell biztosítaniuk. Például a spanyol hatóságoknak akár csak más országok hatóságainak ebben a térségben vannak eszközök a kezükben. Ez közös feladat, amit közösen kell viselnünk. Az élelmiszerlánc egyensúlyát illetően Ez konkrét szabályozás alá tartozik. Vannak itt konkrétumok, az élelmiszer lánca kapcsolatos ö, tárgyalásokról, illetve annak egyensúlyáról folyó tárgyalásokról, de el kell várnunk talán a 2013-as kap reformot, akkor majd meg lesznek a konkrét eszközök a kezünkben, hogy konkrétabb kérdésekre válaszolhassunk. Tarabella úr. Más ágazatokra irányuló kérdése. Meglátjuk, milyen mechanizmusokkal rendelkezhetünk. Megpróbáljuk majd őket a lehető leghatékonyabban felhasználni, de nem szabad túlzásba vinni mindezt, és ugyanakkor középtávon is gondolkodnunk kell, ha nem elegendőek ezek az eszközök, pontosítanunk kell őket, mert rövid távon csak a rendelkezésre álló eszközökkel léphetünk fel. Voilà, sur la question de monsieur... Euh, Tabajdi úr kérdését illetően. A bizottság a szerződések őre. mind a parlamentet, mind a tagállamokat biztosítania kell arról, hogy a jogszabályok alkalmazásra kerülnek. Nyilván nem minden rám vonatkozik, mert ugye a belső piacra tartozó kérdések is ezek. Egyeteműnek, világosnak kell mindennek lennie, jogi szempontból a bizottságnak kell fellépni, mert ha nem teszi ezt meg, akkor nem ö, tartja meg feladatát, ami a szerződések őre. Aztán persze figyelembe kell venni a, az áruk szabad mozgását is. Ezért kell fellépnie a bizottságnak, mert a szerződés ezzel a kötelezettséggel ruházza fel. Hát azt hiszem, hogy válaszoltam azokra a kérdésekre is, amelyek nem közvetlenül kapcsolódtak a jelenlegi vitához, de nyilván lesznek még alkalmak arra, hogy folytassuk ezt a vitát. Nagyon remélem, hogy a júliusi konferencián is ott lesznek, hogy közösen új elképzeléseket fogalmazhassunk meg. Még egyszer köszönöm a meghívásukat, és mindenképpen, minden alkalommal nagy örömmel válaszolok minden felmerülő kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dácsán. Néhány másodpercre berekeztem az ülést, csak hogy elköszönjek Csolasz úrtól. Utána következik az utolsó napirendi pont, a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés. Ez nagyon gyors lesz, de ezt mindenképpen ma még be kell fejeznünk. Egy perc szünet. Iniziamo. Kezdjük, kezdjük akkor, folytassuk a munkát. Csak egy percet kértem, ezt már letelt. Még van munkánk, és utána pedig koordinátori ülés következik. Online, da Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del Még van egy napirendű pontunk, kérem, hogy pár percig türelmes, legyenek türelmesek. Ezt főleg a koordinátoroktól kérem, akikkel még van egy koordinátori ülésünk a szakbizottság ülés után. Come sapete, abbiamo eh, la... Bizonyára tudják, hogy eh, véleményt kell megfogalmaznunk a Júri szakbizottság felé Lisszaboni szerződés értelmében. Ennek az lenne a célja, hogy egy rendelet a Lisszaboni szerződés 291-es cikkének értelmében elindulhasson, ez pedig azt jelenti, hogy a régi komitológiai rendszerről áttérjünk a Lisszaboni szerződésben foglaltakra, és a végrehajtási aktusokról van egészen konkrétan szó. Kevés időnk van erre, de nagyon fontos a téma. Rögtön leszögezném, hogy ezen véleménnyel kapcsolatban, amit mindjárt felolvasok, április 15-éig kell döntenünk, tehát három napunk van, hogyha valakinek olyan elképzelésem van, hogy módosítást nyújt be, azt tegyék meg gyorsan. Most gyorsan felolvasom, figyelem. Kedves kollégák, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az Európai Parlamentnek a mezőgazdaság területén teljes jogköre, vagy jogalkotási jogköre van. Társ jogalkotók lettünk, tökéletesen egyenlőek vagyunk a tanácssal ebben a kérdésben. A Lisszaboni szerződés értelmében gyökeresen megváltozott a bizottság az Európai Bizottság munkamódszere az úgynevezett komitológiai eljárást felváltja, felváltják az úgynevezett végrehajtási aktusok, avagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat blokkolhatja az Európai Parlament, avagy a tanács, tehát kifejezhetik ezek a szervek saját véleményüket, nem egyetértésüket. Ez tehát igaz a felhalmazáson alapuló jogi aktusokra. A végrehajtási aktusoknál azonban az Európai Parlament nem avatkozhat közbe. Kérem, ne felejtjék el, hogy a kap Eh, a múltban vonatkoztak a legnagyobb mértékben, a legnagyobb számban a, végre, a komitológiai eljárások. A múltban eddig 1576 komitológiai aktus vonatkozott rá. Nagyon komoly változások várnak ránk tehát több végrehajtási aktusra vonatkozik majd a mi területünkre, és itt a par- Európai Parlament nem tud közbeavatkozni. Az úgynevezett irányító bizottsági eljárásról is beszélni kell, ebben a parlament semmilyen szerepet nem vállal. A tagállamok minősített többsége bír döntési jogkörrel a tanácsban. A bizottság, az Európai Bizottság javaslata a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, és kérem, hogy itt figyeljenek, tehát a bizottságnak az lenne a javaslata a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, hogy automatikusan alakuljanak át az irányító bizottsági eljárások végrehajtási aktusokká. Ez az automatikus eljárás, vagy véleményem szerint elfogadhatatlan, hiszen ezáltal kizárja az Európai Parlamentet a beavatkozástól, illetve ez mindenképpen negatív hatással lesz a mezőgazdasági szektorra. Szerintem az mezőgazdaság sokkal inkább felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat érdeme, és így az Európai Parlament teljes mértékben élhetne a ráruházott jogokkal. Figyelembe véve a szóban forgó jogi aktusok mennyiségét, illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok közötti különbséget, amely, ahol az egyikben a parlamentnek van beleszólási joga, a másikban nem, a társjogalkotó szerepét eseti elbírálással kéne megvizsgálni tervezetemben azt javaslom tehát, a tízes cikket töröljük, melyet a bizottság javaslatában olvashatunk. Véleményem szerint ez az automatikus transformáció teljes mértékben elfogadhatatlan, ugyanakkor más módon kéne megoldani az átmenetet, illetve a megváltozást. Véleményem szerint az Európai Parlamentnek meg kell tartania eddigi jogait, amelyeket a társ, amelyet az együttdöntési eljárása jelenleg egyébként is élvez. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament képviseltesse magát a bizottság a munkacsoportjaiban, ahol ezekről a kérdésekről folyik szó, illetve a mezőgazdasággal foglalkozó munkacsoportokban, mint például a magas szintű tej munkacsoport. Nagyon fontos lenne az is, hogy az Európai Parlament, illetve a tanács fel tudja emelni szavát, és ki tudja fejlezni ellenvéleményét olyan esetekben, amikor a bizottság javaslata nem felel meg a Lisszaboni szerződésnek. Mindenképpen vi, ö, végrehajtási vagy vizsgálati ö, aktusokra lenne szükség. A konzultáció konzultációs eljárás, ami a bizottságnak kedvez, avagy a végrehajtási eljárás, amely a tagállamoknak kedvez, lenne a választandó út, és ezért is fogalmaztam meg a 8-as és, és 9-es módosításomat. Kedves kollégáim, a parlamentnek társ jogalkotói szerepe van a mezőgazdaságban is. Ezt mondja ki a Lisszaboni szerződés. Az Európai Bizottság egyedül nem határozhat az európai mezőgazdaság jövőjéről, a demokratikusan megválasztott parlamenttel való konzultáció nélkül. Ennyit szerettem volna mondani, ez lenne a vélemény tervezetem lényege. Még három napunk van arra, április 15-éig, hogy módosításokat terjesszünk be. Szerintem most nem kéne ezzel kapcsolatban vitát nyitni, de ne felejtsük el arról, hogy milyen fontos kérdésről van szó. Tehát ne. Én azt gondolom, hogy nincs szükség erre az automatikus transformációra. Most megnyitom a vitát, nem tudom, kíván-e hozzászólni valaki. Oké, okay. intanto do la parola ad Albertes. Albertesnek adom meg a szót. Köszönöm szépen kedves Paulo elnök úr. Röviden mondhatom el, hogy frakcióm teljes mértékben támogatja ezt a gondolatot, nem engedhetjük meg, hogy a parlament háta mögött döntsenek, ezért támogatjuk azt, hogy legoptimálisabb megoldás szülessen, támogatjuk a javaslatot. Köszönöm, Albert. Luis Capolas Santos következik. A szocialista frakció nevében Ugyanezt a véleményt szeretném én is kifejezni, mi is teljes mértékben támogatjuk Ön. Elnök, köszönöm szépen, utána majd szavazunk. Az Európai Bizottság részéről nem tudom, hogy kívánna valaki hozzászólni. Igen, egy percet adok erre. Allô? Euh, merci beaucoup. Euh, je suis très... Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden, a tízes cikkről. Azt hiszem, van egy félreértés ezzel kapcsolatban, szeretném tisztázni ezt. A tízes cikk célja az automatizmusról egyáltalán nem az, hogy megkérdőjelezze annak a szükségesség hogy egyes aktusokat az új delegált aktusokhoz kapcsolja. Tehát a jelenlegi komitológia során vannak olyan területek, amik a jelenlegi szerződés tükrében tényleg felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és amikor eljön a pillanat, majd akkor megfelelően kell kezelni őket. Ez nem a célja a tízes cikknek, egyszerűen csak az, hogy technikai, automatikus módon a jelenlegi bizottságokat az új komitológiába emelje. Mert tehát hogy egyébként hónapokon át, vagy éveken át ö, kaotikus lenne a helyzet, lenne egy új és lenne egy régi komitológia, konzultációs lehetősége, stb. stb. stb. Úgyhogy hangsúlyozni szeretném azt, hogy ezt felül kell vizsgálni, és ne töröljük, ne javasoljuk a tízes cikk törlését. Egyrészt van az automatikus ö, lépés, és aztán van tényleg egy politikai jellegű lépés, hogy felülvizsgáljuk a jelenlegi jogszabályokat, és döntös, döntsük el, hogy mi lesz a helyzet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, megköszönjük a bizottság magyarázatát. Jó lenne, hogyha a tízes cikket talán újra fogalmaznák, így nem alakulnának ki ilyen félreértések, és világosabban lehetne értelmezni a Lisszabini szerződés. Egyébként szívesen vesz, vennénk azt, hogyha eljutatnánk hozzánk a, a tízes cikk újrafogalmazását. fogalmazását. Úgy látom, mások nem jelentkeznek szóra, még van három napunk a gondolkodásra, és a következő ülésünkön fogunk szavazni erről. Jó, ezzel a szakbizottsági ülést berekeztem, következik a koordinátorok ülése, ami nagyon rövidre sikeredett, és nem lesz tolmácsolás, de azért dolgozunk. Köszönöm. Prossima riunione 3-4 maggio, eh?